Shall we start? Megkezdjük az ülést. Hölgyeim és uraim. Shall we start? Tehát kérdezem, hogy megkezdjük a munkát. Köszönöm. Jó reggelt. Kérem, hogy fogadjuk el a napi rendet. Van néhány elnöki közlemény. Az interneten közvetítik az ülést, az e-meeting alkalmazás mindenki elérheti, az hírlevél új példányát a terem hát, hátsó részében felszedhetik, vagy online is elérhető. Tegnap este összeültek a parlament bizottsági elnökei és a 28 el, biztos. Magam is részt vettem az ülésen a IMCO szakbizottság nevében, és itt megnéztük a 2015-ös munkaprogram tervezetet, és erről véleményt cseréltünk. Az ülést Juncker úr nyitotta meg, aztán Timmermans úr vezette, vezette be jelentős munkaprogramot nyújtott be 2015-re, azt mondta, hogy ezt mind el, kell, el is kell végezni, ezt eh, méghozzá 2015-ben és nem később, valamint azon alapult, amiről már a parlamenten megállapodtak, ebben semmi újdonság nem volt. Én magam kijelentettem, hogy szeretném új módon megvizsgálni a dolgokat, oly módon, amely a jobb szabályozás elvein alapjain nyugszik. Két szekcióban szóltam hozzá, először is a digitális egységes piacról szóló vitában, másrésztről a áthatóbb és tisztességesebb belső piacról második részben. A digitális egységes piacról hozzászólt az IMCO is, elmondta a hálózat finanszírozási eszközről, a Libe szakbizottság a szabályzásról, és és a Kulturális Szakbizottságtól is hozzászóltak a copyright kérdésében. Én magam elmondtam, hogy a mi bizottságunk E, munkahelyteremtésről, e, fogyasztóvédelemről, növekedésről, versenyképességről e, vállalt feladatokat, hatástanulmányokat végeztünk, valamint jogszabályalkotási, megvalósítási értékeléseket végeztünk, végezünk. A digitális napirendet illetően azt szeretnénk elérni, hogy minden jogszabályt digitálisan ellenőriznek, nem csak az újakat, de már a meglévőket is digitalizálják, különösen Cost of Non-Europe tanulmányban rávilágítottunk egy területre, amely hasznos lehet a gazdaság és a fogyasztók számára. Anset úr nagyon pozitívan reagált erre és az e-kereskedelemre. Ami az egységes piacot illeti, Ezt Tynan úr nyitotta meg. Arról beszélt, hogy el kell mélyíteni az egységes piacot és annak megvalósítását. Ezt én magam is el akartam mondani a bizottság nevében. Én pedig arról beszéltem, hogy mennyire fontos, hogy az elfogadott jogszabályokat már jól megvalósítsák, különösen a szolgáltatási irányelvben, a szakképesítésekről, a közbeszerzési változásokban, amelyben amely az innovációt, a versenyképességet, fogyasztói jogvédelmi irányelvet segíteni elő. Ami az új jogszabályokat életi, megjegyeztük, hogy a védelmi beszerzési irányelvet felül kell vizsgálni. Továbbá megnézzük, hogy miként lehet bevonni az e- európai egységei piacot az európai szemeszterbe, annak egészében erről is nagyon sok pozitív hozzászólás született. Nem lesz állásfoglalás a szélesebb körű munkaprogramról január előtt. Azt szűrtem le, hogyha a bizottság a megvalósításra fog koncentrálni, akkor nekünk azon kell elgondolkozni, hogy bizottságként miként tudjuk figyelemek követni a bizottság munkáját a jogszabályok megvalósításában, elfogadott jogszabályokban, amelyeknek következményei lehetnek a mi munkánkra, és azt szeretnénk, hogy ez úgy alakuljon, ahogy mi szeretnénk. Ezt először is a koordinátorokkal fogom megvizsgálni, hogy a szakbizottság szentele időt annak, hogy miként valósítják meg ezeket a jogszabályokat, és esetleg tanácsokat is adhatunk ebben. Legutóbbi ülési jegyzőkönyvének eh, elfogadása a következő napi rendi pont. Ha nincs módosítás a ülésünk végéig, akkor elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet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 Van némi jó hírem, amit szívesen elmondok a szakbizottság tagjainak, azután, hogy ezek a három oldalú tárgyalások és technikai ülések lezajlottak, amiről novemberben beszéltem. Nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem, hogy december 1-én, hétfőn a harmadik és legutolsó politikai háromoldalú tárgyalást tartottuk ebben a témában, az ECON kérdésében. Ikol, bocsánat, hatos cikk négyes bekezdéséről volt szó, ami nagyon fontos, hiszen a személyes adatvédelemről szólt, és mi arról beszéltünk, hogy miként lehet ezt működtetni. A bizottság kompromisszumot javasolt, amelyben, amely megfelel a tanács és a parlament prioritásainak, is, így tehát ezt támogatni tudjuk majd. a fennmaradó üléseket, kérdéseket is rendeztük az ülésen. Az ülés során sikerült azt e- elérni, amit szerettünk volna, és sikerült kiteljesítenünk mandátumunkat, és amiben felhatalmaztak minket. Az volt a terv, hogy szabad ingyen szolgáltatást nyújtsanak a mm, jártművek tekintetében, amely Európában mindig, mindenhol alkalmazható lesz, és elősegíti a közúti biztonságot Európában. A tagállamok több idő, időt kértek egyelőre, és számunkra a legfontabb a hatályba lépés ideje volt, amely megfelelő hatékonyságot követel Szeretnénk felkészülni arra, hogy elkezdjük működtetni ezt a rendszert a megfelelő módon. a közlekedési és Libe szakbizottságból is voltak ott képviselők, szeretném itt megközölni a munkájukat, valamint az elnökét, aki nagyon konstruktívan állt a dialógushoz, és szeretném megköszönni a munkát minden munkáján, minden kollégának, akik részt vettek a munkában, az árnyék előadóknak is, valamint a politikai értékelőknek és a titkárságnak, mert az ő segítségük múlhatatlan volt. Ugyanígy hálával tartozunk a bizottságnak és az olasz elnökségnek, hiszen az e, ülések nagyon konstruktívak voltak. Eredmény, az eredmény nagyszerű, amelyet holnap támogatni fogunk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Olga. Uh, Köszönöm, uh, Golga, uh, Anthony és mindenki másnak, aki ebben a témában a tárgyalásokon részt vesz. Holnap délelőtt szavazunk bizottságként a megállapodásos szövegről 9.45-kor. Én úgy gondolom, hogy ha azt megszavazzuk, akkor én utána bizottsági elnökként írok a tanácsnak, és azt mondom, hogy ebben állapodott meg a bizottságunk. A tanács ezt követően pedig remélhetőleg ugyan ezt a szöveget fogja elfogadni, és aztán visszajön hozzánk egy végszavazásra a plenárison. Ezt csak azért mondtam el, hogy mindenki tudja, hogy mi az eljárás. Tehát mi holnap szavazunk, a tanács ezt követően koreper szinten megszavazza a, ugyanezt a szöveget, és aztán a plenárison lesz a végszavazás második olvasatban. Köszönöm. The next item on the agenda is the report on the Következő napi rendi pontunk a kötélpálya létesítményekről szóló rendelet, a jelentés tervezet első megvitatása következik. Ehm, egy bejelenteni valóm van, és eh, tulajdonképpen elnézést is kérek emiatt. Ehm, a fordítási szoftverben változás következett be, amit a parlament használ. Ennek következtében ez a jelentés tervezet, amit Antonio López Istörez White, itt van Antonio. E, nos, e, ez a szöveg éppen ezért csak angolul és spanyolul érhető most el. A többi nyelvi változat december 11-ére készül el. A titkárság e, a titkársággal azt beszéltem meg, hogy emiatt esetleg abba akartok beleegyezni, eh, hogy, eh, hogy hosszabb határidőt adtok a módosítók benyújtására, eh, amit én támogatok. Antonio, tessék. Thank you, um, I agree with that. And... Köszönöm, elnök asszony, ezzel teljes mértékben egyet is értek, és hát segítek, ahol lehet. amennyiben a jelentésnek más nyelvi változatait is meg kell várnunk, mert valaki igényli tényleg, akkor e, azt, e, azt, azt megvárjuk valóban, és most átváltok spanyolra. Nos, a kötélpálya piac egy rendkívül speciális piac. Ennek eredményeként egy olyan jelentés született, ami rendkívül technikai, ugyanakkor politikai konszenzust lehet teremteni a jelentés körül. Az Európai Unió uralja a kötélpályák 60%-át, a piacot, 4000 eh, eh, munkahely függettől, a jelenlegi, közvetlenül, a jelenlegi eh, jogszabály jogszabályt a bizottság egy rendelettel akarja felváltani. A jelenlegi jogszabály az egy irányelv. Én támogatom a rendelet ötletét. Azt gondolom, hogy itt harmonizációról van szó, harmonizálni akarjuk a körülményeket az alrendszerek, illetve E, alkatrészek vonatkozásában is annak érdekében, hogy az Európai Unióban ezek a termékek szabadon e, lehet, e, szabadon lehessen adni, venni. A 2000 per 9-es irányelv problémája az átültetés volt, ezért is üdvözlendő a rendeletre való átállás, ami beváltja azt a politikai ígéretet is, hogy a jogszabályi keret javulni fog, és maga az egész jogi keret is javulni fog. Ez egyben azt jelenteni, hogy teljes harmonizáció lesz az Európai Unióban, a tagállamok nem vezethetnek be új vagy szigorúbb előírásokat a rendelethez képest, a tagállamok azonban más aspektusok vonatkozásában megőrzik hatásköreiket itt például a földhasználatra, a környezetvédelemre, stb. gondolok. Az is, azért is jó dolog, hogy rendeletünk lesz, mert a, így a transpozíciós, az átültetési költségek kiküszöbölhetőek, egységes szabályok lesznek és egyformán lesznek azok betartva az egész Európai Unióban. Emellett elkerülhetjük a transpozíciós eltéréseket, ami eltérő biztonsági intézkedéseket is eredményezhetne, ezt pedig egyikünk sem szeretném. a 2008-as árukról szóló csomaghoz is kapcsolódik ez az anyag, illetve az általános termék forgalomba hozatali csomaghoz is. Itt gyakorlatilag egy kiigazítási vagy felülvizsgálati csomag részeként foglalkozunk ezzel a témával, amelyben megállapodás, amelyről megállapodás született az előző parlamenti ciklusban. Én magam megvizsgáltam ezt a e, csomagot, <clears throat> és <clears throat> megnéztem a 2000 per 2014-es jogszabályt is, e, amely, amelyből azt a következtetést vontam le, hogy az eredeti ötlet az volt, hogy a kötélpályák piaci felügyeletét azt eredetileg a termék piacfelügyeleti javaslat alá rendeljük, azonban az a készülő jogszabály nem fog elkészülni időben, éppen ezért itt most speciális piacfelügyeleti szabályokra van szükség. Erről szól a negyedik fejezet, tehát piacfelügyelet, illetve az alrendszerek vizsgálata és védintézkedések, ezek mind a negyedik fejezetben vannak. Ez a javaslat a személyszállítók télpályákról szóló 2000-es irányelv hatáját fenntartja megegyeztek abban a felek, hogy a jogbiztonság megteremtése az egyik legfontosabb kérdés, éppen ezért a javaslat hatája kiterjed a személyszállító kötélpályákra, azok alrendszereire, ez a második cikk első bekezdése, és a kettes cikk, kettes bekezdése pedig kivételeket fogalmaz meg pontosítja a személyszállításra használt kötélpálya fogalmát, valamint a sport kötélpálya és turisztikai kötélpálya fogalmát is. Itt olyan, ez azt jelenti, hogy például a vidámparkokban, illetve és a Wurslikban használt kötélpályák nem tartoznak a hatája alá a, itt a biztonsági intézkedések nemzeti hatáskörbe lesznek szabályozva. Én támogatom azt az ötletet, hogy az alrendszerek azok az alrendszerek és alkatrészek kompatibilitásával összhangban legyenek meghatározva. E, e, ezek egyformák kell, hogy legyenek, ugyanis az eltérések piaci torzulásokat okoznának. A javaslat tartalmazza a megfelelőség értékelési eljárásokat is, ahogy azt a 2000 per 9-es irányelv is tette annak idején ugyanakkor, igazodik az általános jogalkotási kerethez is. Várom a frakciók véleményét, és azt remélem, hogy sikerül együtt ezt a jelentést sikerre vinnünk. Köszönöm. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Amennyiben beszélni szeretnének, kérem jelezzék. Um, Lucy Anderson, behalf the... Lucy Anderson, eh, szociáldemokrata frakció. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a raportőrnek is, hogy egy ilyen eh, hosszú és részletes jelentést hozott létre és elmagyarázta. Emellett örülök annak, hogy a módosítók határidejét kiterjesztjük, mert szerintem is jó ötlet, mivel a karácsony előtti határidők általában is problémásak, jó lenne, hogyha későbbi lenne a határidő. Örülök annak, hogy felhívta a figyelmet a raportőr arra, hogy mi a különbség az irányelv és a rendelet között. Teljesen egyetértek azzal, hogy így konzekvensebb lesz a szabályozás. Ugyanakkor itt azért vannak szubszidiaritásos aspektusok is, amelyeket szintén meg kell vizsgálnunk annak érdekében, hogy helyes legyen a szabályozás. A bizottság javaslata harmonizálni akarja a kötélpálya létesítményeket és azoknak a szabad kereskedelmét lehetővé tenni a nyilvánvaló, hogy fontos az, hogy az ilyen létesítmények és azok alkatrészei biztonságosak legyenek. Örülök annak, hogy módosítjuk a jogszabályt, és minden piaci szereplő számára lehetővé tesszük, hogy megértse az új rendeletnek a hatáját. Éppen ezért én örömmel működök együtt a raportőrrel a fogalmak tisztázásában, mint például az elfogadhatóság meghatározás, illetve az azzal foglalkozó elfogadott testületek munkája. a 15-ös cikkben is pontosan meg kell határozni az ott szereplő dolgokat. A CE jelzések szabályozása, illetve annak elhelyezése a csomagoláson eh, fontos. Adott esetben itt meg lehetne az információ, eh, meg lehetne fontolni azt, hogy az információ körébe felvegyük eh, az e-mail címeket is. Köszönöm a raportőrnek a piacfelügyeleti rendelkezésekre való kitérést is. Amit én tudok erről a témáról, az az, hogy kifejezett termékbiztonsági rendelkezések nincsenek a rendelet tervezetben. Ehhez még lehet egy-két szavunk, mert úgy tudjuk, hogy ez eredetileg benne volt a szövegben, tehát örülnék, ha erre mondana valamit, illetve brit szempontból azt tartanánk helyén valónak, hogyha az európai testület megvizsgálná e, ezt az egész e, e, szabályt, és amit én is figyelemmel fogok kísérni. Külön kitért ön a történelmi kötélpálya létesítményekre. Ez nem csak Nagy-Britanniában fontos téma, hanem máshol is. Itt a kivétel pontos megszövegezése, megfogalmazása fontos lenne. Nekünk ugyanis számos régi eh, vasúti pályán, kötélpályánk van, szeretnénk, hogyha eh, pontos lenne a megfogalmazás. Eh, jó lenne tehát, hogyha kapnánk még egy kis időt a szöveg elkészítésére. So for the ECR, Ulrika Trebian. Az ECR képviselője következik. Köszönöm szépen. López Isztó rész jelentéstevőnek szeretném megköszönni a munkát. Én is támogatom Viki javaslatát. Valóban jó lenne, hogyha lenne egy kicsivel több idő a módosításokra. Egyelőre ugyanis csak angolul, spanyolul van meg a fordítás is. Nagyon specifikus, nagyon átfogó ismereteket előfeltételez. Jó lenne, hogyha több időt kapnánk a munkához. Az ECR támogatja a jelentéstevő tervezetét. Nagyon jó lenne, hogyha valóban lenne egy közös jogalap az összes EU-s tagállamra vonatkozóan, ezáltal csökkenthetők a jogi problémák a belső piacon. Ami a történelmi kötélpálya létesítményeket illeti és azok nemzeti hatáskörbe sorolását, ezt nagyon fontosnak tartom én is, támogatom. Természetesen definiálni kell, hogy mi számít történelmi kötélpálya létesítménynek, de alapvetően támogatjuk a jelentést. Köszönöm. Az ALDE részéről következik a kolléga. Én is köszönöm a jelentéstevő munkáját. Kiváló jelentéstervezetet készített. Miután Átolvastam a 141 módosítást, nem igazán tudok hozzáfűzni semmit. Úgy látom, nincs politikai nézeteltérés sem a dossziéval kapcsolatosan a két frakció között. Üdvözlöm a történelmek kötélpálya létesítményekre vonatkozó kivétel szóló javaslatot. A cseh köztársaságban is vannak ilyen létesítmények, nagyon sajnálnám, hogyha ezeket üzemen kívül kellene helyezni egy technikai meghatározás miatt. De valóban a módosításban arról is gondolkodni kell, hogy ezek a történelmi létesítmények is biztonságosak legyenek. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk megakadályozni, visszaélésekre kerüljön sor ezzel a kivétellel, Sok esetben még egy történelmi létesítményt is jobb egy korszerűbben helyettesíteni, még akkor is, hogyha az többletköltséggel jár. Világosá kell tenni tehát, hogy mi számít történelmi létesítménynek és mi nem. Üdvözölném azt is, hogyha lenne egy további fejezet a piaci felügyeletről, ahogyan elhangzott a bevezetőben is, de egy technikai kérdésem lenne ezzel kapcsolatosan, nem is annyira a jelentéstevőnek teszem fel a kérdést, hanem inkább a bizottságnak. Mi történik akkor, hogyha elfogadjuk a piaci felügyeletről szóló szabályozást, akkor az abból, abban szereplő rendelkezések felülírnek ezt az új fejezetet, ami a kötélpálya szóló jogszabályban szerepelne? Végezetül támogatom a szabályozás jelenlegi formáját, nincs értelme ebből irányelvet csinálni. Azt hiszem szabatolható így is, hogy az összes tagállamban ugyanazok a biztonsági normák legyenek érvényben. Köszönöm. Krisztel Sáldemóza, köszönöm szépen. Nem fogok javaslatot tenni erre a konkrét dossziéra, inkább egy át, általánosabb kérdést szeretnék felvetni. A termékbiztonságról szóló szabályozás jelentéstevője vagyok, és emellett a piaci felügyeletnek vagyok az árnyék jelentéstevője az SZND részéről. Úgy látom, hogy itt egy problémával szembesünk, egy potenciális problémával. Pálya létesítményekről beszélünk, vannak különböző szabályozások, amelyek mind-mind az árubiztonsági csomaggal függnek össze, a kérdés, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Először is azt hiszem, a tanács részéről van szükség cselekvésre, az árubiztonsági csomaggal kapcsolatosan előrelépésre van szükség, de itt a szakbizottságban is beszélnünk kell arról, hogyan bánunk ezzel a helyzettel, hogy biztosítani tudjuk, hogy ugyanazok a szabályozások és kötelezettségek legyenek érvényesek eh, az összes szereplő, érintett szereplő esetében. És figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen rendelkezéseket, szabályokat fogadtunk már el itt a parlamentben korábban a piaci felügyelettel kapcsolatosan, nehogy olyan helyzet alakuljon ki, ahol három, négy, öt különböző kötelezettség, illetve szabályozás vonatkozik bizonyos szereplőkre. Ez nem jó a belső piacnak, és senkinek sem jó végeredményben. Én tehát azt javasolnám, hogy találkozzunk talán a jogi szolgálat képviselőivel, és velük vitassuk meg, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Talán a tanácsnál is fel kellene vetni ezt a kérdést. Jelezni kellene, hogy valamit tenni kellene, hogy végezetül 5-6-7 szabályozás is érvényben legyen. Mert egyelőre nincs még, nem készült még el a horizontális csomag. Hogyan biztosíthatjuk tehát, hogy megfelelően járjunk el ebben a helyzetben? Elnök, jó kérdés. Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy ez nem a jogi szolgálatra, jogi szolgálat szakvéleményére van itt szükség, és um, a titkárság azt mondja nekem, hogy um, már megvizsgálták előzőleg a különböző betületet ennek a problémának. Megpróbáljuk biztosítani azt, hogy egy konzisztens megközelítés érvényesüljön az összes érintett jogszabályban, illetve javaslatban. Tehát a szakbizottsági titkárság már felvette a kapcsolatot azokkal, akik a piaci felügyeleti csomagon dolgoznak, hogy megvizsgáljuk, hogy van-e itt valamiféle probléma, és ha felvetődik valamilyen gond, akkor egyeztetni kell. Ugye az NLF-nek az egész a célja pontosan az, hogy konzisztens megközelítés érvényesüljön, nem csak a az egy adott tagállam gyártói esetében, hanem az importőrök esetében és az egyéb szereplők esetében is. Úgyhogy az én javaslatom az, hogy a szakbizottsági titkárság még egyszer felkarolja az ön javaslatát, és megnézzük, hogy vannak-e olyan területek, ahol fennáll az inkonzisztencia, következetlenség veszélye, de, mint ahogy mondtam, előzetesen már odafigyeltünk erre. Rappini képviselő, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm a jelentéstevő munkáját, nagyra értékelem azt, egy nagyon átfogó technikai jellegű jelentésről van szó. Négy dologra térnék ki, először is egy általános megjegyzés. Ami a módosítók határidejét illeti, és ezt most nem csak erre a nagyon nehéz jelentésre vonatkozom mondom, nagyon rövidek mindig a határidők, nem tudom, hogy hogyan kellene elnyerni. Ön az elnök, mit tudunk közösen tenni ebben a kérdésben? Időre lenne szükség, hogy tényleg meg tudjuk vitatni ezeket a kérdéseket. 28 tagállamra vonatkozó szabályozásokról van itt szó, és nagy a felelősségünk. Ha jól értettem, kérem javítson ki, ha nem így van. Egyetértek azzal, hogy a 2009-es irányelvet valóban helyettesíteni kell egy új szabályozással. Ha azonban a szabályozásnak csak egyes részeit helyettesítjük, módosítjuk, akkor bizonyos egyensúlytalanságok keletkezhetnek. Egy dolgot nem értettem. A kettes cikkben az idegenforgalmi felhasználású létesítményekről van szó. Szerintem fontos, hogy nemzeti szinten is megfelelő szabályok létezzenek, de ami az idegenforgalmi területeket illeti, illetve a turizmust, mint olyat, Fontos biztosítani ezen területek számára a további fejlődést az Európai Unión belül. Ez fontos gazdasági kérdés is. A különböző vidámparkok és egyéb létes, hasonló létesítmények léteznek a keleti tagállamokban, a Romániában is. Szerintem nem jó, hogyha a különböző tagállamokban különböző szabályozás van érvényben ezekre vonatkozóan, hiszen így könnyen kárt szenvedhet a biztonság, balesetekre kerülhet sor. Jó lenne tudni tehát, hogy az önjelentésében milyen javaslat szerepel konkrétan az idegenforgalmi területre vonatkozóan, ami pedig a történelmi kötélpálya létesítményeket illeti egyetértek az elhangzottakkal. Valóban oda kell figyelni, hogy itt ne történjen visszaélés a kivételekkel kapcsolatban. Köszönöm. Catherine Styler lesz a következő, de előtte még szeretném elmondani, hogy a GUE, a Zöldek és az AFD e nem, AFDD e nem jelölt árnyékjelentéstevőt. Elnézést, Kárlán. a jelölt, rendben. Köszönöm, ami a zöldeket illeti. É, engem ért az a megtiszteltetés, hogy jelentéstevője lehetek ennek a jelentésnek. Itt most csak annyit tudok elmondani, hogy nyilván megköszönöm a raportőrnek a munkáját Jelenleg még nem tudta megvizsgálni a jóval több mint száz módosítót. Nyilván ezt majd a tanácsadók megteszik. Alapvetően a megközelítés teljes mértékben támogatjuk, tehát a raportőr számíthat a zöldekre és arra, abban is számíthat ránk, hogy támogatjuk a rendeletet, mint jogszabályváltozatot. Emellett nyilván a horizontális és vertikális elemeket is figyelni kell, ami a biztonságot illeti. Tehát összességében teljes mértékben egyetértünk. Köszönöm. Madam uh, Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek a munkáját a különféle dosszióban, ami, dossziékban, amelyek tudjuk, hogy összefüggnek. Ami a piac felügyeletet élet életi, és majd beszélünk a gázról is, ebben az a kihívás, hogy ezeket a javaslatokat kidolgozták, és már és nekünk kell foglalkoznunk a piacfelügyelettel, és nekünk a parlamentben az a tervünk, hogy öm, azt támogatjuk, amit már elfogadtunk ebben a szakbizottságban, és hogy az új jogszabályi keret összeáll, arról nekünk véleményt kell mondani, ehhez, ebben pedig egyensúlyt kell kialakítani, és azt gondolom, hogy a piacfelügyeleti előadó asszony Nak nagyon érvényes mondani valója van, ezzel kell foglalkozunk szakbizottságként, és nem egyszerű, hiszen ebben, ne, ebben a helyzetben nem, ezt a helyzetet nem mi akartuk magunknak. Már a titkárság is ezzel foglalkozik, és nagyon remélem, hogy együtt tudunk majd dolgozni az előadóval ebben a kérdésben ez segíteni fog mindenkit az, az a tény, hogy az elnök asszony az egyik jelentés, enyém a másik, és López úr foglalkozik a harmadikkal, ezért mi hárman elérhetjük azt, hogy következetes a szövegünk mind a három anyagban. E, csak ennyit akartam hozzászólni. Markus Pretzel. Markus Pretzel következik. Ja, ähm, Köszönöm szépen a munkát. 80 oldalas jelentés készült, és egy olyan ágazatról van szó, amely 4000 foglalkoztatottat foglalkoztat. Itt különböző létesítmények között tesz különbséget a jelentéstevő a szövegben, részben európai szintű szabályozást szeretnénk, részben pedig ne, továbbra is nemzeti szintű szabályozás maradna érvényben, és hogyha megnézzük, hogy miféle masinériát indítunk el ezzel, miféle folyamatok indultak el, munkafolyamatok. Önnél a, ön az irodájában dolgozik, aztán a bizottság is munkálkodik, a tanács is. Hát Csodálkozom, hogy hogyan bánunk az adófizetők pénzével, és hogy hogyan zajlik egy ilyen jogszabálymódosítás. Tartalmilag nem is akarom támadni a szöveget, technikailag ez egy kiváló szöveg, minden bizonyal, de hogy egy ilyen kicsi terület számára milyen hatalmas munka, milyen hatalmas erőfeszítéseket teszünk, hát ezt megdöbbentőnek tartom. So the commission... Kérdezem, hogy van-e a bizottságnak hozzászólása? Parancsoljon. Köszöntjük. Köszönöm szépen. Néhány dolgot szeretnék tisztázni. Egy kérdést tettek fel arról, hogy a szórakoztató létesítmények, vidámparti létmesítmények névén nem tar- tartoznak ide azért, mert itt utazásról van szó, személyszállításról, ezért nem tartoznak ezek a jelenleg irányelv hatája elé. Az volt a szándék, hogy ezt ne is bővítsük ki, és maradjunk a személyszállításnál. Ami a történelmi kötérpálya, pályákat illeti, teljesen nemzeti jogszabályok hatáskörébe adjuk a feladatot, benne van a definícióban is, amely meghatározza, hogy mik, mik minősülnek eh, történelmi középpályának. Tiszteletbe tartjuk a piacfelügyeletet, és amit a javaslatban és a módosításokban kiderült az, hogy bevegyük azt a fejezetet, amely az NLF-ről eh, szól. Mi szemszögünkből mi ezt um, a személyes védőeszközökre hagyjuk, és ami a gázüzemű eszközöket illeti, ami, hogyha azt a társadalkotók elfogadják, a piacfelügyeleti szabályok a rendelkezéseit felváltják azok, amelyeket, amelyek az ágazati jogszabályokban vannak a piacfelügyelet illetően. Ez azt jelenti, hogy ami az NLF új jogszabályi keretcsomagban van, és ami ebben az új rendeletben kialakul, az egyelőre vita, vitatárgya, és amit a piacfelügyeletet illeti, azt az új rendelet fogja felváltani. Ez a mi értelmezésünk. Ami pedig a jelentést illeti, nagyon meg, megköszönjük a javasolt módosítókat, kiegészítik és kipótolják a javasolt rendeletet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak. Visszatérünk most az előadóhoz. Csak egy gyors párbeszédet folytatok a másik előadóval. Három jelenti, jelentés, má, három másik jelentés előadóival. Az a az a gyanúm, hogy az fog történni, hogy ezt a három e, jelentés egy, idő, egy időben került trialógusra, és akkor lehet elérni az átfogó piacfelügyeleti rendeletet. Szerintem négy, hárman vagy négyen összeülünk majd, és elérjük, hogy a titkárság is ezt így intézze. Ez lesz az egyik megjegyzésem. Remélem, hogy E, sikerült a termék, termékbiztonsági ügyekben trialógusra vinni ezeket a e, jelentéseket. És egy ilyen átfogó csomagban tárgyalni. Antonio következik. Uh, Megragadnám a lehetőséget, és megköszönném a kollégáknak a támogatását a különféle frakciókban, módosításaikat. A történelmi kérdés egyes tagállamokban fontos, de felhívnám a figyelmet arra, hogy új berendezésekről van itt szó, nem visszafele rendelkezünk. A biztonság a legfontosabb tényező, ezt mindig is figyelembe vettem, és ugye jön a tél, a kötélpályás berendezéseket egyre többen használjuk, és tudjuk, hogy milyen a politika, bármiről is vitatkozunk, nem a jelentésről, hanem általános szinten várom az önök hozzászólását, és beépítem a jelentésbe, bár nagyon sok egyetértést találtam a módosítókban, konszenzust, hogy el is fogadom őket, és hogyha van valami újdonság, újdonság, újság, akkor tájékoztatom majd önöket. Ami a turizmus kérdését illeti, engem is aggaszt a téma, bár az én választókerületem Majorka, úgyhogy elég sokat tudok a turizmusról, asszonyom, én is. Elmondom önnek, hogy folyton a szemem előtt áll, van a kérdés, és ez egy olyan ipar, amely nem csak 4000 munkahelyet teremt, hanem sokkal többet. Itt több százezer ember munkahelyéről van szó, ezért ezt is figyelembe fogom venni, és jól megvizsgálom a turisztikai hatást és annak következményeit. Elhangzott egy konkrét kérdés a fogyasztóvédelmi kérdé- szempontokról, ezt a rádió berendezések témaköréből vettem, jelentéséből vettem át, így sikerült ezt beilleszteni a jelentésembe is. Ahogy már elmondtam, köszönöm mindenkinek a hozzá, segítségét, és felhasználjuk a rendelkezésre álló időt a fordításra hiszen a nyelvi kérdés nagyon fontos az én országomban is. Kérem, eh, használják fel a rendelkezésükre álló időt, amikor majd minden jelentés minden nyelven elérhető lesz, és akkor szívesen meg, megvitatom a kérdést újra. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Elnök. A határidőt tehát eh, kitoljuk. hogy ne kelljen karácsonykor dolgozni. Antonio megfelel? Nem a karácsony utáni első napon fogunk erről beszélni, adunk egy kicsit több időt. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Következő napi rendi pontunk. Bizottsági beszámoló lesz a a nem nyilvános know-how és üzleti információk jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felverésével szembeni védelemről, And we're start, um... A munkát a bizottság előadásával kezdjük. Mr. Bajava. Yeah. Bajava úr, következik. Thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Ki lehetne az egész képernyőre nagyítani a diát? Mivel nagyon sok kivetítőm van, nem a bele is kezdek előadásomba. Elnök asszony, a legutóbbi szakbizottságban egy ülésen egy javaslatot tárgyaltunk, és hatástanulmányt készítettünk erről a javaslatról. Nagyon sok kivetítőm van, nagyon remél, nagyon sok diám van, átrohanok rajta, és remélem, hogy aztán majd eljutatják ezeket a képviselőkhöz, és aztán szívesen válaszolok a kérdésekre is. Kérem, hogy vetítsük ki az elsőt a szakbizottsági oldalon elérhető online, mondja az elnök. Remélem, hogy a diák is utolérnek majd engem, ezért most elnézést kérek. A kérdés tehát, erről nem kell sokat beszélnünk, a tudás áll a új modern gazdaságok központjában, versenyképesség pedig a, tehát a vállalatok tudásán múlik, és az egész kérdés az, hogy hogyan lehet az innovációt fejleszteni. Uh, tools that is used and it's very wide. A szellemi jogok védelmével függ össze, valamint a titokvédelemmel. Kérjük, kérjük a következő diát. Ennél konkrétabban minden vállalkozás megtart bizonyos információkat magának, ez tény, evidencia. A másik alapvető dolog, hogy a, ezeket a titkokat titkok kereskedelme mindig részt vesz az üzleti folyamatokban, a szabadalmok bejegyzése egészen a bejegyzésig titkos lesz, és ugyanígy mindegy az első lépés a kereskedelmi titkok alkalmazásán múlik, a kereskedelmi titkok állnak tehát a középpontjában a versenyképességnek, valamint a vállalatok tapomaradásának. Kérem a következő diát. A következőt. Mindenkinek meg kell jegyeznie, és ez látható a következő ábrán is, ha majd megjelenik, a kereskedelmi titkok nem teremtenek jogot a bizalmas információhoz, nem kizárólagos jogokról van itt szó. A, e, ezeket jogos eszközökkel is fel, fel lehet fedezni, megfelelő kutatással, és ebben a tekintetben verseny, versenyképességi eszközé válik E, és elősegíti az innovációt. További kereskedelmi e, titkokat teremthet annak alapján, hogy mi áll már a rendelkezésünkre. Másfelől meg kell jegyezni, hogy ezek a kereskedelmi titkok e, becstelen módon is a birtokunkba juthatnak lopással, vagy bizalmasság megszegésével, amelyet egy partner, amelyről egy partnerrel megáll, megállapodtunk. Kérdés az, hogy ez fontos problémát jelent-e, az értékelés, a tanulmány pedig igyekezett bemutatni, hogy valóban ez így van. A következő dia elmagyarázza, hogy mit tettünk azért, hogy begyűjtsük az információkat mindennek a végrehajtásához. Először is jogi tanulmány készült, hogy láss, képet nyerjünk a jogi helyzetről, a 28 tagállamban. Utána több szám nagy, nagy részletővel jelentkező konferenciát tartottunk, ahol azt vitattuk meg, hogy miként lehet meg, megvizsgálni a piacot, és információt szerezni arról, amit még nem tudunk megszerezni. A vállalatok néha felfedik kereskedelmi titkaikat, ez volt a fontos kérdés ebben a hatástanulmányban, amelyet a parlament kutatási osztálya végzett. Ez nagyon nehéz terület, ez nagyon nehéz az adatokat begyűjteni, ezért nagyon sokban számítottunk a vizsgálatokra. Nyilvános konzultációt tartottunk abban a kérdésben, és hadd emeljem ki, hogy az ipari vizsgálatot Franzoni professzor vezette, aki a terület szakértője Bolonyában, és ez teljesen egybeesik az oszlói kézikönyv rendelkezésével. Tehát ez egy reprezentatív vizsgálat volt az EU vállalkozásairól. lát, lát, látha, látható, hogy a minták 26% a KKV-tól származott. Ahogy önök is tudják, nyilvános konzultációt is tartottunk, és ahogy látják, 368 választ kaptunk, ezt különféle csoportokba osztottuk, kategóriákba, a parlamenti kutatási osztály megjegyezte, hogy ennyi állampolgár, ez nem igazán sok, 386, de elmondtam, hogy ez a kérdés inkább a vállalkozásokat érinti. Figyelembe kellett venni a következőket. Persze párakozási időt, a Business Europe, amely minden európai vállalkozás lefed, adott egy választ, és adott egy másik a KKV-kat képviselő szervezettől is, ezek is beletartoztak a nyilvános konzultációba. Szeretném kiemelni az állampolgári válaszokat, illetően azt, hogy a válaszok fele gyakorlatilag ugyanaz volt. Azt a mintát követték, amelyet eh, az interneten rendelkezésre bocsájtott az egyik eh, frakció, az egyik politikai párt, hiszen ez eh, lehetséges és elfogadható, de ez azt is jelenti, és ezt meg is jegyeztük a e, hatástanulmányban, és nem foglaltunk állást ügyben, de e, elmondtuk, hogy ez megtörténhet. Mit találtunk? 25 mellékletet tartalmaz a e, tanulmány, de nem fogok mindegyikről beszámolni. Ezen a dián kiemeljük azokat a legfontosabbakat, amiket ebben találtunk. A kereskedelmi titkok úgy találtuk, hogy nagyon alapvetőek a európai vállalkozásoknál. A második az, hogy hogyan lehet ezeket megszerezni, hogyan lehet, és ezeknek a megszerzése komoly problémát jelent, egyre nagyobbat. Harmadik, és a legfontosabb ennek a szakbizottságnak a munkájában az, hogy különféle feltöredezett szabályozást találtunk a belső piacról, amely visszahat majd a kereskedelmi titkok elsajátítására. Ez egy alapvető probléma volt, amely a e, létezésünket igazolta. A több, további kérdések ezeknek a hatásával foglalkoznak. Az a véleményünk, hogy ez a vizsgálat azt mutatja, hogy ez alááshatja az határon átnyúló innovációt, a hálózatépítést, hiszen nagyon sok vállalat így dolgozik, egyes területekre szakosodnak, és határon átnyúló munkában új üzleti modelleket dolgoznak ki. Ez a feltöredezettség pedig kedvezőtlenül hat ezre az együttműködésre és a belső piacra, ami pedig alássa a növekedést és az belső piac versenyképességét. Ami gazdasági teljesítményt illeti az EU-ban, ezen a dián kiemeltem, hogy ez a nagy és kis vállalkozások számára is fontos, ezt látják azokból az adatokból is, amelyeket majd később felsorolok, hogy hatalmas támogatást kaptunk, kapott a javaslat a KKV-któl az EU-ban. Szeretném még kiemelni, hogy a kereskedelmi titkokat nagyon fontos szereme, szerepe van a tudás kicserélésében eh, üzleti partnerek között, különösen a kutatásfejlesztésben eh, közös kutatás eh, a lényeg az egésznek, és ez áll egyetemekre, azok gazdasági vállalkozásaira is, amelyek üzleti partnereket keresnek az EU-ban ahhoz, hogy kidolgozzák saját kutatási eredményeiket. Mit jelent az eltulajdonítás, és milyennek a fő oka? Itt felsoroljuk. Tudásalapú gazdaság vagyunk, az információ, mint mondtam, minden vállalkozás lelke ezért nagyon fontos a titoktartás. Másfelől is, hogy korábban mondtam, a specializáció e, és a kiszervezés, az engedélyeztetés, a vegyes vállalatok e, egyre inkább ilyen módon vesznek részt a, versenykép, a versenyben, specializáció révén, ezért e, az információ kiszivárgásának kockázata egyre nagyobb. A szakképzett munkaerő egyre mozgékonyabb, eh, határon át eh, utaznak, ezért eh, fontos, hogy rövid termékciklusokat biztosítsunk. Amikor IP-ről beszélünk, a személy tulajdonjogról, akkor a védelemről is rendelkeznünk kell. Nagyon sok terméknek szavatossági ideje van, amely akár hónapokban mérhető. Itt az a lényeg, hogy ezeket a termékeket piacra jutassuk, felhasználjuk a kereskedelmi titkokat, és ezekből induljunk ki. Ezért nagyon fontos a titoktartás. Végül pedig, és nem utolsó sorban pedig az internet már 20 éves, nem újdonság, és szinte mindent online intéznek. A hackerés pedig nagyon fontos szerepet játszik ezekben a tevékenységben titkok eltulajdonításában. Korábban mondtam, az adat mindig nagyon problémás. Annak ismerete hogy mennyire magas ez a kockázat, erre vizsgálatot készítettünk, és amikor ipari vizsgálatról beszélünk, erre hivatkoztunk, ez volt a reprezentatív minta. Látják, hogy azok a vállalatok, amelyek válaszoltak, azok beszéltek arról, hogy sokat szenvedtek a titok eltulajdonításról, és volt néhány, amelyik azt mondta, hogy nem szívesen jelenti be ezeket, hiszen jelentős hatása van nem csak teljesítményükre, hanem részvények árás, árára, és itt most nagyobb vállalatokról van szó. De nyilván mindenki tudja, még ezen a héten is mutattam be példákat, ezen a héten derült ki, hogy meghekkelték egy amerikai vála- szórakoztatási vállalat oldalát, amely és a Winchesteréket tör, törölték egy hétre rengeteg filmet és zenét. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos a, a, a védelem ami a rend, ö, szabályzások ö, hibáját illeti, azt önökre bízom, de a dia mutatja, hogy egyes tagállamok hogyan kezelik ezt a kérdést. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok tagállam azt mondja, hogy igen, vannak eljárásaik. Igen, ám nagyon nagy a lehetősége a hekkelésnek az egész tagállam, tagállamban, még ott is, ahol meg, megfelelő jogszabályok rendelkezés, ez nagy, nagy tehát a jogi bizonytalanság a határon átnyúló tevékenységekben. Kiemeltem a legfontosabb kérdéseket, tíz tagállamban meghatározzák a kereskedelmi titok fogalmát a jogszabályokban. Ezeket, ezek a definációknak közös az alapja, és lefedi ezt a TRIPS egyezmény is. A tagállami alkalmazás azonban eltér. Jelentős különbségek vannak a megelőzési rendelkezésekben. Korábbi, korábban ellopott titkok felhasználására nem igazán vonatkoznak a rendelkezések, és amit és hat tagállamban egyáltalán nincsenek is konkrét rendelkezések általános polgári jogot alkalmazzák. Amikor a határon átnyúló tevékenységekben kell tehát intézkedni, akkor nagyon nehéz bármiféle intézkedést elérni. Ezen a dián azt láthatják, hogy elég nagy szükség van EU szintű védelemre nagyon sok üzletágban. Mutatok még egy példát. A helyreigazító intézkedésekben a oszlopdiagramokat látják, hát üzleti titok megszegése alapján elkövetett cselekmények. 27 országokban nincs lehetőség arra, hogy ezeket a termékeket megsemmisítsék. Ez is azt mutatja, hogy mennyire feltöredezett a jogi rendszer. Összefoglalásként vannak eltérések tagállamok között, és a mi vizsgálatunk azt mutatja, hogy ezek az eltérések megléte a határon átnyúló kutatást indokolta. Ezért fontos a határon átnyúló esetek megvizsgálása, eh, ahol a leggyengébb láncszem teremti majd mindig a problémát, nagyon fontos a saját tagállamban elérni a védelmet, hogyha az, azt megerősítettük, akkor um, mi nem, a mi országunk nem lehet az, amelyet eh, a mi országunk lesz az, ahol ezt a um, helyreigazítást siker, le, lehet érni. Még egy fontos kérdés kiderült ebből a vizsgálatból, Amikor tárgyalásra kerül sor egyes tagállamban, mukban van lehetőség arra, hogy a kereskedelmi titkot a tisztességes eljárás érdekében kizárjuk az eljárás anyagaiból, és ez nem, nincsen tisztázva. Emiatt, bár van jogszabály, de azt nem használják fel, Végül a büntetőjogot említeném, hiszen a polgárjoggal foglalkoztam, de a büntetőjog csak 12 országban tartalmaz szankciót ezen a téren. Ez az átfogó kép. A rések, a fehér mezők mutatják, hogy mennyire feltöredezett a jogrendszer. végül nem csak mi gondolkoztunk ezen. Ez a példa azt mutatja, hogy az OECD e is foglalkozott a kérdéssel, és megnézte, hogy milyen szintű védelmet nyújtanak az egyes országok, az itt felsorolt országok, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyság, és itt is jelentős eltéréseket tapasztaltak. átrohantam az előadáson, hiszen már mondtam, hogy nagyon kevés vállalat tudja kereskedő üzleti titkait bíróság előtt megvéde, megvédni pont a világosság hiánya és a feltöredezettség miatt látják, hogy a válaszadók 29%-a érezte úgy, hogy nincsen hatékony jogsegély, és nagyon sokan félnek attól, hogy elveszítik egy ilyen perben a kereskedelmi titkaikat. A két probléma, amit ki, szeretni, ki szeretnénk emelni ebből a hatástanulmányból, az egyik az, hogy nincsenek ösztönzők az innovatív titkok megőrzésére, és a második az, hogy vállalkozások versenyképességét befolyásolja ennek a következménye, és látják, hogy hivatkozunk a hatástanulmányra, ahol ahol kiemelünk, ott mindig a nehéz, nehézségekről, problémákról van szó, igyekeztünk mind, ezeket mind feltárni. Az első problémára visszatérve egyértelmű, hogy a bizonytalanság miatt nagyon keveset várnak a innovációtól, amely el, aminek a titkai ellophatók, és nagyon a költsége a védelemnek is. Aztán, ha az e, vizsgálatot nézzük, 40, az EU vállalatok 40%-a nem szívesen e, osztja meg kereskedelmi titkait az EU-n belül, pont e-, emiatt a két ok miatt. 50%-uk pedig úgy, úgy véli, hogy az eltérő nemzeti jogszabályok állják útját a határon átnyúló tevékenységeiknek. Ami a versenyképességet illeti, a második probléma az, hogy a válaszadók 56%-a úgy érezte, hogy szerződéseket, ügyfeleket, értékesítést veszítettek, és az a rendkívüli, hogy ez derült ki valamint az, hogy aránytalanul negatív ennek a hatás, kedvezőtlenek a hatása a KKV-kre, hiszen ők sokkal inkább um, függenek saját titkaikról, szellemi jogok bejegyzésétől. Az utolsó dolog, ami nagyon fontos, és ez is megmutatja, hogy mennyire el, eltérő az egyes tagállamok rendelkezései, a nyilvános konzultációból kiderült, hogy a kockázat sokkal magasabb azokban a tagállamokban, ahol gyengébb a védelem. Ezért azt gondolom, hogy ez aláhúz, hogy mely, milyen nagy mértékű ez a probléma, és miért kell vele foglalkozzunk. Ugyanilyen fontos ennek hatása a munkaerőpiacra. Egy számot szeretnék idézni. Ez a jelentés Németországban készült, ami azt mondja, hogy 30-70 ezerig 30-70 ezer munkahely szűnhet meg az ipari titkok felfedése miatt. Ez jelzi, hogy mennyire jelentős a probléma. Egy alapvető dolgot szeretnék kiemelni a képviselőknek a munkaerő mozgásával kapcsolatban. A vitákból kiderült, hogy olyan helyzetekben, ahol a jogi keret gyenge, és nem torolja meg a titkok kiszivárgatást, ez megint a foglalkoztatottak helyzetét befolyásolja. Ezt nagyon nehéz mérni, de ez nagyon egyetemen kiderült a megbeszélésekből, és az Egyesült Államokban is készült ilyen tanulmány ahol a vonatkozó jog, jogszabályokra, non-compete jogszabályokra lehet vonatkozó olyan államokban, ahol ke, gyengébb a védelem. Ami a versenyképesség csökkenését illeti minden ez azt mutatja ezen a dián, amit az OECD is talált, hogy statisztikai jelentős kapcsolat van a fokozott szigor és teljesít, és az innováció teljesítmények között, ezt minden gazdasági társulás is ismeri. Mi a célkitűzésünk tehát? Egyértelműen felvázoltam a problémákat. Az első az, hogy fokozni kell a jogi védelem hatását a belső piacon, ennek hatásosságát. Hangsúlyozom a jogi védelmet, az el, a kereskedelmi titkok eltulajdonításával kapcsolatban. És ahogy korábban mondtam, ezt várhatjuk a TRIPS egyezménytől is. Ennek eredményeképpen lehet fejleszteni a kutatás, teljesíté, kutatás fejlesztés teljesítményét, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a globális piacon is versenyképesebbek legyenek. Nem kell elmondani ennél a szakbizottságnak a belső piaci problémákat, E, Európai Unió működéséről szóló e, szerződés 114-es cikke. Érdekes módon a parlament kutatási osztálya, amikor azt mondták, hogy egyik tagállam sem foglalkozott vele, rámutatott, hogy Spanyolország és Portugália is elfogadta a mi e, véleményünket a szubszidiaritásról. Ami a választási lehetőségeket illeti, azokkal nem fogok foglalkozni, amelyeket elvetettünk, bár a függelék megmagyarázza, hogy a hatástanulmány során miért vetettük el ezeket. Öt opciónk volt, a státuszkótól kezdve a e, polgári jogi és e, büntetőjogi jogorvoslatok harmonizációjáig. Kettő az gyakor, a kettes opció az gyakorlatilag egy ajánlás volt, ajánlási kampány a cégek felé mármint a kettes opció. Nem gondoljuk azt, hogy a status quo reális lenne, mert eh, ahogy mondtam, azt látjuk, hogy egyre több a jogosulatlan megszerzés, azt is látjuk, hogy a fragmentáció, a töredezettség megmarad, a TRIPS 20 éve e, már hatályban van, e, e nem hozta meg e, a várt sikereket, és önök is tudják, e, itt jobb oldalon látszódik, e, hogy a válaszadók komoly százaléka is úgy véli, hogy fel kell lépni ez ellen. És itt külön kiemelném a KKV-kat, akik egyébként általában nem nagy hívei az újabb jogszabályoknak. Ez az értékelés, ez értékelés során itt a jogi fellépést támogatták. Ami a hatásokat illeti, megint csak nem fogok nagyon részletesen kitérni ezekre. Az ötös választási lehetőség a harmonizáció, a teljes harmonizáció polgári és büntetőjog területén. E, ezzel az opcióval kapcsolatban két dolgot mondanék el. Először is a büntetőjog a bizottsági szempontból a büntetőjogi harmonizáció egy utolsó lehetőség, és mivel a, bünt, a polgári jogban sem történik teljes harmonizáció, ezért a büntetőjog területén ez pláne korai lenne. Ugyanakkor ugye a büntetőjog az alapvetően e, általában a volt munkatársakat e, e, sújtaná, és ott pedig azt gondoljuk, hogy nincs meg az alap arra, hogy teljes harmonizációt végezzünk, éppen ezért ez az ötödik opció, az ötödik választási lehetőség ezzel ki is esett ami a vállalkozások szempontjából legfontosabb, 77% úgy gondolja, hogy jobban kell védeni az üzleti információkat, üzleti titkokat a megszer, jogosulatlan megszerzéstől. 54% azt gondolta, hogy könnyebbé kell tenni a más tagállamba folytatott pereskedést, és 49% pedig azt mondta, hogy elrettentő hatása lenne már önmagában annak is, hogy világos Európai Uniós jog szólna erről a témáról, mert egész egyszerűen asztalra kerülne a téma, és tudatosodna a téma. Tehát úgy tűnik, hogy igen, komolyan alá tudjuk támasztani ezt az opciót, hogyha megnézzük a hatásvizsgálatot, akkor valójában az adatok világosabban fogalmaznak, mint én valaha is tudnék. A... Én most a versenyre koncentrálnék, ami úgy fogható meg, hogy a nagyobb jogbiztonság és a visszaélés elleni rendelkezések önmagában már válaszolnak a tisztességes vállalkozók aggodalmaira, és nyilvánvaló, hogy foglalkozni kell azzal a veszéllyel is, hogy a tisztességtelen vállalkozások azért is pereskedésbe bocsátkozhatnak, hogy megszerezzék az üzleti információkat, azt állítva, hogy az üzleti titkaikat ellopták, eltulajdonították. Ezért kell a polgári jogban védintézkedéseket, illetve olyan rendelkezéseket hozni, amelyek ezt a fajta visszaélésszerű perelést megakadályozzák. Ami a munkaerő szabad mozgását illeti, mi úgy gondoljuk, hogy a, az üzleti titkokra vonatkozó világosabb szabályok könnyebbé teszik az új munkahely megkeresését, illetve az át az új munkahelyre való távozást. Ez egy fontos kérdés, mert mindig is az volt a törekvésünk, hogy kiegyensúlyozott szöveget hozzunk létre, ami azt jelenti, hogy a lehető legkisebb, és ha mégis valamennyi, akkor inkább pozitív hatása legyen a munkaerő áramlására. Itt most nagyon jól képzett szak, szakemberekről van szó, akik az innovatív folyamatokban nagyon fontos szerepet játszanak, ezért ebben a szövegben mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne legyen az ilyen mobilitásnak gátja ez a szabály jogszabály, sőt inkább előmozdítsa azt. További óvintézkedéseket tettünk az újságírói szabadság megvédése, illetve a közérdekű bejelentések megvédése és bejelentők megvédése érdekében nem akarjuk, hogy ezek a jogok alá legyenek ásva azért, mert egy cég üzleti titokra hivatkozhat. Az alapvető jogokról van egy konkrét, konkrét függelék. Nem gondoljuk, hogy külön adminisztratív teherrel járna ez a dolog, nem nagyon lesz környezetvédelmi kihatása is sem a dolognak, illetve ennek a jogszabálynak amennyiben ezzel kapcsolatban vannak kérdéseik, akkor ezekre válaszolok, illetve részletesebben kitérek. Hogyha az opciókat megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az információs kampány, a, term, a tájékoztató kampány vagy ajánlás az viszonylag drága lenne, ehhez képest nem lesz különösebben hasznos, mert mindössze annyira hagyatkozna, hogy elmondanánk a cégeknek, hogy valójában mennyire drága és bonyolult más országban pert indítani, ami kifejezetten az ilyen fellépések gátjává válhatna. Nyilván ugyanez vonatkozik a büntetőjogi fellépésre is, amelynek haszna messze nagyobb, amelynek kára messze nagyobb lenne, mint haszna, különösen ami a munkaerő áramlását illeti. E, ezt szerintem hagyjuk ki. Menjünk a következő képre. Azt hiszem, hogy erről a múltkor beszéltünk, amikor az irányelvről beszéltek a kollégák itt e, az elmúlt alkalommal, akkor erre kitértünk. E, az utolsó diát mutatnám még meg, ami a monitorozás és értékelés témájáról szól. E, nagyon részletes e, monitorozási és értékelési tervet e, dolgoztunk ki, mégis reális ez jogi rendelkezéseknek a hatását nyilván egy idő után lehet majd megállapodni, megállapítani, különös tekintettel az elindított perek számára. Ugyanakkor a gazdasági hatását az innováció fejlesztésében valamennyire meg lehet becsülni. Azt állítottuk, hogy az Ohimmal illetve a tulajdonjogi jogsértésekkel foglalkozó, illetve azok ellen felépő testülettel együtt működve gondolkoztunk el ezen a dolgon, és itt most visszautalnék a parlamenti parlamenti eh, kutatók eh, eh, munkájára is, hogy jó lenne már számokat tudni, hogy mik lesznek a hatások. Valóban, de érdemesebb várni, mint hasraütésszerűen becsülni később lehet megállapítani, hogy milyen jelző számokkal lehet a hatást jobban megfogni. Nagyon hosszú hatástanulmányt készítettünk erről, e, büszkék is vagyunk rá, e, pozitívan is, e, pozitív reakciókat is kaptunk, és örülök annak, hogy itt most ezt bemutathattam önöknek. Köszönöm. Valóban nagyon részletes előadást tartott, és akkor most megadnám a szót a raportőrnek, Kori. Köszönöm. Elnök asszony. Valóban nagyon részletes nagyon részletes értékelést kaptunk itt, amit nyilván meg kell emésztenünk nekünk is. Amikor elkezdtük a munkát az előző ülésen, akkor is kijelentettük, hogy az IMCO csak a fogyasztóvételemmel és az egységes piaccal foglalkozik, tehát a módos értelemben kell vizsgálni. Nem mi vagyunk a, nem mi vagyunk a, a lead committee, hanem a Juri és az ITRE az illetékes bizottságok. Nekünk az a feladatunk, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet javist, javítani a versenyképességét a cégeinknek az innováció által. A cél az, hogy a válság válságból úgy kerüljenek ki a cégek, különösen a KKV-k, hogy megerősödjenek. Európának az innovációban vezető szerepet kell játszania, tehát örülünk ennek a harmonizációnak, és könnyű elképzelni azt, hogy új termékek, új szolgáltatások születnek, amelyek amelyek, eh, amelyekkel kapcsolatban azonban óvatosságra van szükség, ugyanis eh, a eh, szellemi tulajdonjog kérdésköre nem foglalja le az összes, nem, foglal, nem fedi le az összes lehetséges területet. Az innovációnak gazdasági értéke is van, az üzleti információknak gazdasági értékük van, és ez megint csak kapcsolódik a szellemi tulajdonjogokhoz. A kereskedelmi titkok azok a nem technológiai aspektusát védik a gazdasági tevékenységnek, ezt is valamilyen módon szabályozni kell. Ha egy kicsit jobban bele akarok gázolni a részletekbe, azután, hogy meghallgattuk a bizottságot, akkor azt mondanám, hogy ne veszítsük szem elől a fő célkütűzést, nevezetesen az ipar versenyképességének növelését. Ebben az értelemben a különböző álláspontok között egyfajta egyensúlyi helyzetet kell létrehoznunk. Két dolgot vetnék itt fel önöknek megfontolásra, e, és ezekkel kapcsolatban várom a különböző javaslatokat és gondolatokat is. Tehát nézzük akkor kicsit részletesebben. A bizottság két tanulmányt készített, e, egy nyilvános konzultációt, valamint egy felmérést. Egy picit zárójelesen megjegyezném, hogy e, a bizottság már mondta, hogy a parlament saját álláspontot alakít ki ebben az ügyben, és mi magunk is valóban felvettük a kapcsolatot a vállalkozókkal, illetve a polgárokkal, a Business Europe és más vállalkozói szervezetek szintén eh, közölték velünk az álláspontjukat, és innentől kezdve állíthatjuk azt, hogy magunk is rendelkezünk kellő eh, alaptudással ahhoz, hogy eh, ezzel a témával foglalkozzunk. A polgárok a por, polgároktól azonban nem kaptunk megfelelő mennyiségű választ, itt most elsősorban a fogyasztóvédelmi aspektusra gondolok, és ez azért problémás, mert a vállalkozások és a, a polgárok, mint fogyasztók gyakran ellentétes szempontból közelítik meg ugyanazt a kérdést. Annyit el lehet mondani, hogy az a kifejezés, hogy kereskedelmi titok, fontos, e, mert amikor titkokat akarunk szabályozni, akkor a konzultáció egy, egy bajos kifejezés, mert titokról konzultálni, ugye ebben van egy kis önellentmondás. E, nagyon nehéz e, nagyon nehéz egyáltalán elképzelni, hogy a polgárok hogyan tudják megfogni, megemészteni ezt a, ezt a jogszabályt, illetve az általa szabályozott területet. Ebben a kérdésben én további információkat szeretnék hallani a bizottságtól. Mi magunk felvettük a kapcsolatot fogyasztóvédelmi szervezetekkel, de nem kaptunk elégséges vagy kielégítő válaszokat. A további részleteket kértünk már az előző ülésünkön is a bizottságtól, és örülök neki, hogy visszatértek erre a témára. A probléma elég világosan látszódott az egyik ábrán, amely azt mutatta be, hogy a tagállamok nagyon különbözőképpen közelítik meg a kereskedelmi titkok védelmét. Az irányelv itt próbál harmonizációt teremteni. Most akkor a cikkenként venném a, végig a javaslatot. Az egyes és kettes cikk szerintem, mint bizottsági javaslat, az kellőképpen kiegyensúlyozott, bár én magam kicsit restriktívebb megközelítést alkalmaztam volna. Az egyes cikk a hatály az üzleti titok jogellenes megszerzéséről, felfedéséről és felhasználásáról. Itt konkrétabbnak kellett volna lenni. Vannak ugyanis olyan nemzeti szabályok, amelyek szigorúan fogalmaznak, és ezt a szigort érdemes lenne átmenteni. Egy irányelv célja általában minimális védelmi standardok megteremtése a tagállamokban, tehát egy minimális megközelítés, egy minimális harmonizációról van szó. Ehhez képest egyes tagállamoknak lehetnek szigorúbb szabályai. A célunk nyilván az, hogy azokat a tagállamokat, amelyek nem rendelkeznek még ezzel a minimális szabályozottsági szinttel sem, ezeket felhozzuk erre a minimum szintre. Tehát meghatározások itt Itt is kaptunk bizonyos, bizonyos javaslatokat a TRIPS vonatkozásában. Második fejezet, hármas és négyes cikk a üzleti titok megszerzése, felhasználása és felfedése, és hogy ez mikor minősül jogellenesnek, a bizottság a jogi felelősség illetve a gondatlanság felől közelíti meg ezt a dolgot. Szerintem megint csak restriktívebbnek kell lenni, egyfajta objektív felelősséget kell megállapítani megállapítani. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, itt tehát eh, fokozottan számítok a kollégák eh, eh, segítségére. Intézkedések, hármas fejezet, hogy milyen szankciókat lehet és milyen intézkedéseket lehet alkalmazni. Azt gondolom, hogy ezzel különösebben nincs probléma, legalábbis belső piaci és fogyasztóvédelmi szempontból. Itt ugyanakkor szintén számítok a kollégák véleményére. A, itt ugyanis kitekintéssel kell lennünk az alapvető jogokra, az egyéni jogokra, a munká, munkavállalók jogaira, fogyasztóvédelmi jogokra, illetve a vállalkozók különös jogaira is. A 22-es és 23-as preambulum bekezdés utal ezekre a dolgokra, ezeknek a, ezeknek a jogoknak a védelmét nem szabad aláásni. Itt most, mondja az elnök, valójában a hatástanulmányról akartunk beszélni. Én nagyon örülök, hogy már most szeretné eh, arra rábírni a kollégákat, hogy, eh, hogy eh, segítsenek önnek, mint vélemény szerzőnek. Két percet még kap, mondja az elnök. Akkor még gyorsabban fogom mondani, mondja az előadó. Eh, szükség lesz ugyanis egy eszmecserére. Eh, semmi gond, tudok gyorsabban beszélni. Um, so, at the end. <laughs> at, at the end. Um, I think that... Végül is uh, olaszra fogok váltani, mert mégiscsak egyszerűbb. Uh, Vorrei su questo avere una vostra opinione, perché ci sono alcuni punti... Tehát szeretném az önök véleményét kérni ezzel kapcsolatban, mert itt nagyon érzékeny dolgok vannak. Elnézést kérek, eh, hogy eh, túlzottan részletesen beszélek magáról a jogszabályról, és nem annyira a hatástanulmányról. Ugyanakkor a hatástanulmány is kitér ezekre a dolgokra, és ezzel kapcsolatban eh, is akartam jelezni problémákat. Elnézést kérek még egyszer, hogy ilyen sok időt raboltam el önöktől. A célja ennek az volt, hogy minél jobb munkát végezhessünk, ezért is mentem a részletekbe, és nem csak az általánosságokra szorítkoztam. Köszönöm. Thank you. Um, for... Köszönjük. Ez a Szent részéről. Moretti úr. Mr. Moretti? No? Okay, so for the ECR, I'm... Az ECR részéről Emma McLarkin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a jövőbeni jelentéstevőnknek is, és hát az Európai Bizottságnak is, amiért ilyen részletesen bemutatta a témát. Örülök, hogy végül is a hatástanulmány azt a konklúziót vonta le, hogy polgári szinten maradjon meg az a dolog. Egy aggály merült fel, ha jól értettem a táblázat szerint, Hogyha megkérdezzük a tagállamokat, biztosan nem ez lesz, nem lesz ilyen egyhangú a vélemény. Mindenképpen fontos, hogy egy polgári jogi jogorvoslati lehetőség megmaradjon. A KKV-k mindenek előtt ők lesznek azok, akik hasznát látják ennek, hiszen nekik nincs sok pénzük arra, hogy peres úton védjék meg az üzleti titkaikat. Ami a az egyéves időszakot illeti, az erre vonatkozó javaslatot az Egyesült Királyságban hat éves felkészülési időszak áll rendelkezésre, úgyhogy itt igen nagy a hézag, nagy a szakadék. A másik aggályom a költségekre vonatkozik. Valóban semmiféle költség nem fog felmerülni, és meg tudja erősíteni, hogy az olyan országok, mint az Egyesült Királyság, ahol már Létezik egy erre vonatkozó rendszer, nem kell, hogy megváltoztassák majd az eddigi rendszerüket. Thank you. Köszönjük. Kelesz asszony a liberálisok részéről. Köszönöm. A hatástanulmányról kell beszélnünk, ugye? És még nem láttuk eddig a jelentés tervezetet sem ezért nem tudok hozzáfűzni semmit ahhoz, amit a jelentéstevő mondott, de egy általánosabb aggályom azért van. A hatástanulmány arra az érvelésre épül, hogy az üzleti titkok EU-s védelme az innovációt fogja elősegíteni. Én azonban megfordítanám a dolgot, vajon az üzleti titkokra vonatkozó EU-s szabályozás nem árthat az innovációnak? A következőkre gondolok. Az üzletek, a különböző vállalkozások közötti együttműködés révén történő innováció terjed el egyre inkább. Ez az együttműködés javulhat a szabályozása révén, de az open source, a nyílt forráskódra épülő innováció esetében például sérülhet az innováció, ha a résztvevőknek megnő az érdeke, hogy védjék üzleti érdekeiket. Ami a KKV-kat illeti, a hatástanulmány abból indul ki, hogy a KKV-kat segíteni fogja ez a szabályozás. És hogyha megnézzük a hatástanulmányt, az egyik dián is azt láthattuk, hogy 125 vállalkozás adott választ, közülük 59 tartozik a kkv körébe. Igaz-e tehát akkor az, hogy a hatástanulmány kimondhatja világosan, hogy a KKV-k esetében kedvező hatása lesz a szabályozásnak, hiszen ők általában nem rendelkeznek megfelelő pénzügyi forrásokkal az üzleti titkok védelmére. De még ha van is EU-s szabályozás, és a kkv akkor a KKV-k nem fogják tudni viselni a pereskedés költségeit, míg a nagyvállalatok igen. Megvizsgálta az Európai Bizottság annak a lehetőségét, hogy a nagyvállalatok megnövekedett aktivitása a pereskedés területén, tehát a jogi útra lépéssel kapcsolatosan káros hatásokkal lehet a KKV-kra. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy 14 évig ügyvédként dolgoztam, mindenféle ügyekkel foglalkoztam, és ahogy az egyik dián is szerepelt, az üzleti titok nem azt jelenti, hogy valaki más nem juthat hasonló ismeretekre. Tehát az egyik kérdés az, hogy hogyan lehet bizonyítani, hogy egy üzleti titok egy adott vállalkozásé, és nem arról van szó, tehát igazi üzleti titkokról van szó, és nem arról, hogy valaki egyszerűen csak rájött ugyanarra. És hogyan lehet bizonyítani, ha bebizonyítjuk azt, hogy valakinek az üzleti titkát ellopták, akkor hogyan lehet meghatározni a károk mértékét, illetve a kártérítés mértékét. Általában azt mondja ilyenkor az adott vállalkozás, hogy sok pénzt kerestem volna, hogyha nem lopják el tőlem ezt az üzleti titkot, de ez nem egy meghatározott össz, meghatározható összeg. Ugye a jogorvoslati lehetőségek hiánya is az egyik ok, amiért az emberek ezt nem támogatják, ezt is, ez is felmerült a beszámolóban. És végül a kereskedelemben vannak bizonyos szabályok a kereskedelmi titkok védelmére, az azokkal való visszaélés megakadályozására. Érdekelne, hogy Kínában és Oroszországban milyen szabályok vannak érvényben, hiszen ezek is fontos kereskedelmi partnere az EU-nak. Oroszország talán már nem annyira, de Kína mindenképpen. Köszönöm, Pascal Durant a zöldek részéről. Köszönöm szépen. Megpróbálok röviden fogalmazni, és megpróbálom nem elismételni azt, amit már előzőleg elmondtam egyszer. Meglepő, hogy az Európai Bizottság hogyan mutatja be ezt a munkát itt. Kezdjük a végén. Illetve a végén kezdi a munkát az Európai Bizottság, és egy olyan célt akar elérni, ami szerintem azért nagyon messzi. Nagyon messze van attól, amit itt bemutattak. Igen, végig megyünk a listán, a szokásos listán, igen, versenyképesség növelése, KKV-k védelme, munkahelyteremtés, és a kutatás elősegítése, mindig ezeket soroljuk fel. Európa, mint a legjobb, legversenyképesebb hely, és mint munkahelyteremtő szerv. Én mindig egy kicsit szkeptikus vagyok, amikor a KKV-kra hivatkoznak. Franciaországban például a nagyvállalatok érdekképviseletei régóta gondoskodnak az üzleti érdekek védelméről. Nyilván meg lehet kérdezni ezt vagy azt a vállalatot, hogy örülnének-e annak, hogy védjék az üzleti titkaikat. Persze, hogy igennel felelnek, de szerintem még nincs megoldásunk erre a problémára, és engem aggaszt az, ahogyan bemutatta az Európai Bizottság ezt az egészet. Több okból kifolyólag is. Már legutóbb is elmondtam, hogy én úgy látom, hogy itt egy nagyon torz képet tártak elünk, elénk. Ami a francia szabályozást életi, azt 24 éve ismerem, ügyvéd vagyok, és egy kicsit idősebb vagyok már, igen, mint Juan Carlos. Franciaországban legitim üzleti titkokról szokás beszélni, itt ezt a szót hiányoltam. Kiválóan védik Franciaországban polgári jogi úton az üzleti titkokat, védik a know-how-t és így tovább, ez sok más tagállamban is így van. Ezért vagyok kicsit bizalmatlan, amikor elmondják, hogy ez nem működik a tagállamokban. Persze, hogy különböző szabályozások léteznek a tagállamokban, Aztán összevegyítenek itt különböző polgárjogi, kereskedelmi jogi, büntetőjogi ügyeket. Mindjárt be is fejezem, elnök asszony. Szó esett hekkelt adatokról, amelyeket az USA-ban használtak fel. El tudja nekem mondani valaki, hogy melyik az az ország, amely nem védi, vagy nem szankcionálja a lopást. Hiszen amikor adatokat, üzleti titkokat lopnak el, az is lopás, büntető jogi kategória. Vannak emellett a kereskedelmi jogban, a polgári jogban is bizonyos biztosítékok. Nem mondja nekem senki, hogy létezik olyan ország, ahol nem figyelnek oda az üzleti titkokra. Említeném itt a nagyvállalatokat, a Monsantot és hasonlókat, amelyek az Egyesült Államokban fontos szereplők, a TTIP is érintett itt az üzleti titkokra vonatkozóan, vannak bizonyos eljárások, és a fogyasztók végül hozzá sem férnek bizonyos információkhoz, mert azokat az üzleti titkokra vonatkozó szabályokra hivatkozva védjék, védik. Szerintem ez így, ebben a formában nagyon veszélyes, túl átfogó, túl kiterjedt, és számomra egyelőre legalábbis nem bizonyosodott be, hogy létezné bármiféle probléma a termelés védelme területén, főként ami a KKV-kat illeti. Köszönöm. So for the, um, GUE... A GUE frakció nevében nem látom itt a árnyék előadót, az FDD részéről pedig eh, nem jelöltek árnyék raportőrt, és nincs is itt senki. Julia Reda kért még szót, aztán Grapini asszony. Majd visszaadjuk a szót a bizottságnak, hogy válaszoljon a elhangzott felvetésekre. Julie, röviden kérem. Megpróbálok röviden válaszolni. Engem egy lehetőséges, lehetséges hatása érdekel a, hatástanulmánynak. A bizottság azt mondja, hogy a javasolt irányelvnek kedvező hatása lesz a munkaerő mobilitásra, mivel a munkaerőpiacon egy munkavállalónak az ismerete a legnagyobb e. Eh, ajánlólevel, amikor munkát kerest, és amikor elkérik az eh, önéletrajzát, akkor azt várják a munkavállalótól, hogy a korábbi munkahelyéről valamiféle ismeretet áthoz, mivel nagyon széles az értelmezés ennek az irányelvnek, és bármely információt kereskedelmi titoknak eh, nyilváníthat mindenféle komplexitás nélkül, a munkavállaló hogyan vállalhat új munkát, és hogyan védjük meg őt attól, hogy egy, valamiféle kereskedelmi titkokat felvet a korábbi munkaadótól az, azáltal, hogy a korábbi képességét alkalmaz az új munkahelyén. Köszönöm. Nem Grappini következik. Hát, hogy őszinte legyek, nagyon figyeltem az előadásra, és agasztanak a kkv helyzete. Miért? Azért, mert a nagyvállalatok könnyen ellophatják a kkv titkait, hiszen azoknak nincs lehetőségük bírósághoz fordulni, fordítva pedig nem ez a helyzet. A gyakorlatban nem látom be, hogy a KKV-k miként részesülnek ebből a rendelkezésből. A tanulmányban azt írták, hogy a KKV-kat akarják védeni. Én magam is a magánszektorból jövök, egy KKV-ban dolgoztam, és annyi zavar van abban, hogy nincsenek kereskedelmi bíróságok egyes országokban, és minden ügyet ugyanazok a bíróságok tárgyalnak. A kereskedelmi titkokat másképp értelmezi a munkavállaló és a munkaadó, hiszen a munkavállaló elhagyhatja a munkahelyet és magába viheti a kereskedelmi titkokat. a, a, a per hosszú, hosszú, hosszú ideig elhúzódik, és a munkaadó akkor, hogyha a munkajog elfogult, ahogy ez a helyzet Romániában, akkor a nagyvállalat és a KKV között aránytalan verseny, és a KKV el sem kezdheti ezt a jogi vitát, amely egy vagyonba fog kerülni neki. És ön is azt mondta, hogy csak tíz ország határozza meg a kereskedelmi titok fogalmát ugyanaz, és vajon ez a meghatározás azonos, vagy mindenki tíz különböző meghatározást hozott létre, hogy vajon a kereskedelmi titok mindenkinek ugyanazt jelenti-e, hiszen ha az eltérő értelmezés is konfliktusokat okozhat. kérdésem férik, fér hozzá, hogy a határon átnyúló kereskedelem szenvedheti meg a, azt, hogyha, külön, hogyha fogalmat másképp határozzuk meg. Értem, hogy viszont nem világos számomra, hogy mit írt, itt írt az előadó, hogy nem volt elég idejük? Nem értem, hogy hogyan fogják ezt alkalmazni, akkor, hogyha nem határozta meg minden országot el, kereskedelmi titok fogalmát, csak tíz, és nem mindenki alkalmazza a jogszabályokat sem, Jogosan mondta a kolléganő, aki jogász volt, hogy hogyan tudjuk bizonyítani, hogy valami kereskedelmi titok volt, és az enyém volt az e, eny e, először, és engem ért kárt. Nem tudom, hogy hogy tudjuk a KKV-kat megvéd, megvédeni. Én a szavazóimnak azt fogom elmondani, hogy beszélek a vállalatokkal, és elmondom nekik, hogy ez történik, van egy irányelv, amelyen megvédjük a KKV-kat, és az ő kereskedelmi titkait. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen. Commission. Bizottság. Szeretne visszatérni egyes kérdésekre? Megpróbálok, mondja. A bizottsági képviselő nem lesz idő mindenre, de szívesen beszélek a képviselőkkel személyesen is. Először is a KKV-k vála, számát illetően arányos volt a fel, felmérés, mondhatják, hogy nincs ennyi KKV, de tudományos módszerekkel alkalmaztunk, a lehető legreprezentatívabb. Az az 50 százalék, akiket megkérdeztünk, azok valós KKV-k, és érdekli őket a terület. Azt mondani, hogy keveset kérdeztünk meg, arra csak azt tudom mondani, hogy kérem, hogy nézzék meg, hogy hogyan csináltuk, és az a labor, Eh, amely ezt végrehajtotta, az nemzetközileg is elismerik. Nem mi csináltuk, hanem egy tudományos cég. Másfelől sok képviselő említette azt, hogy a KKV-k nem tudnak bírósághoz fordulni. Két dolgot mondanék erről, néhányan igen, másfelől pedig azok a KKV-k, amelyekkel mi felvettük a kapcsolatot, azt mondták, hogy az a tény, hogy van európai jogszabály, és hogy visszatérjek a következő, az előző kérdésre, amely írásba foglalja a 28 országban a kereskedelmi titok közös definícióját, amely kompatibilis a trips is, és amelyet a tagállamoknak már át kellett volna venniük. Az a tény, hogy mi rájöttünk, hogy különféle definíciók vannak az egyes nemzeti jogszabályokban, felveti a kérdést a tagállami szinten, még, és nem arról, hogy, szükség, hogy harmonizálni kell. Ezért azt gondolom, hogy a szövegnek a hozzáadott értékét nem szabad alábecsülni. És itt, itt nem csak az eljárásokról van szó. Amikor az, azokat a mutatókat említettem, amiket megvizsgáltuk, a KKV-k azt mondták, hogyha van egy közös definíció, és egyértelmű szöveg foglalkozik a kérdéssel, az segítene nekik is. Amikor ők közös vállalkozásokba kezdenek, mi történik? Világosságot teremt a szöveg, amelynek alapján le, tudnak tárgyalni nagyvállalatokkal. Volt egy tendencia a kérdésekben, és teljesen megértem a képviselők véleményét, hogy lobbizni fognak a nagy kereskedelmi szövetségek, amelyek a nagyvállalkozásokat képviselik, de a tény az, hogy nagyon sok kisvállalkozás számít a nagyvállalkozásokra, és nem mindig a kisvállalkozások pecstelenek, lehet ez fordítva is. Szerintünk ez az irányelv nem fogja tisztázni a helyzetet, és azt gondoljuk, hogy pont segíteni fogja a tárgyalások lehetőségét, amely végül is korlátozott lesz. Ami a KKV-kat illeti, azt gondoljuk, hogy jelent eh, számukra értéket. Másfelől az előadásban is említettem, hogy igen, mindegyik tagállam így vagy úgy eh, védelmet nyújt. Nekem nem az a feladatom, hogy megkérdőjelezem, hogy mi történik az egyes tagállamokban, hanem a különbségeket kell megnézni, hogy hogyan bánnak ezekkel a kérdésekkel, eh, és önöknek kell az egyes esetekben, amikor határon átnyúló esetet tárgyalnak, önöknek kell megnézni, hogy a jognak melyik része foglalkozik ezzel, és hogyan lehet tárgyalni, akkor, hogyha szükséges. A költség kérdése tehát nagyon fontos ma, ezért bénítja a vállalatokat. Egyik vállalat sem mondta az, állított az ellenkezőjét. Még egy dolgot szeretnék elmondani a KKV-król. Nagyon, gyak, nagyon ritkán történik az, amikor jogszabályi javaslat születik, hogy a KKV-k támogatják azt valamiféle javaslattal, és azt mondják, hogy igenis, európai szinten kell beavatkozni. Pont a KKV-k, és a saját tapasztalatomat szeretném most elmondani 20 éves dolgozóbizottságban, pont a KKV-k nem szeretik a per lehetőségét. Itt láttuk, hogy pont ezt igényzik. Tehát azt, azt kérem a képviselőktől, hogy nézzék meg a hatástanulmányt, nézzék meg a vizsgálatot, nem kapkodva csináltuk, különben nem, tennénk, nem nyújtanánk be ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök. Az előadónak is vannak hozzászólásai. Köszönjük, hogy felajánlotta a segítségét a képviselők részére. Parancsoljon! Igen, nagyon röviden. Ha nem irányelvel foglalkoznánk, amely a KKV-kat támogatja, akkor nem lenne oka a létünknek. A tárgyalások, eljárások valóban nagyon hosszú időt vesznek igénynek, igénybe, és nagyon nagy a bizonytalanság a szankciókat illetően, de ebben az anyagban nem ezzel foglalkozunk. Ez egészen más kérdés. Európai szintű harmonizációról van szó a jog, jog, jogi rendszerekben. Az én tapasztalatom azt mutatja Olaszországban, KKV-kkal láttam, hogy nagyon, ők, na, nagyon gyakran ők az innováció központjai, ő a startup vállalatokkal, van nagyon fontos az innováció, amit meg kell védeni. Az új technológiák, amelyeket a nagyvállalkozások is felhasználnak, ezek a startupok nagyon gyakran nagyvállalkozásokhoz tartoznak, de függetlenek is lehetnek, ezért európai szintű definícióra van szükség, európai szintű jogharmonizációra, és hogy korábban mondtam, ha nagyobb a védelem az egyes tagállamokban, azzal nincs gond, mi nekünk az a feladatunk, hogy az új rendeletben minimális védelmet érjünk el. Az, a, az irányelve meg kell védeni mindenkit, a munkavállalókat és az KKV-kat. Elnök, köszönöm szépen a részletes előadást a hatástanulmányról. Most pedig Következő napirendi pontunk szintén egy hatástanulmány bemutatása. a gázüzemű berendezésekről, amelyet Katrin Stiller, Tyler készítettő az előadó, és Alison Davis a parlament hatástanulmányi részlegétől is eljött ma hozzánk. Délután nem tud eljönni, tehát ha most szeretne hozzászólni hatástanulmányról, akkor megadjuk a lehetőséget, ha van rá időnk. De először a, először a bizottságnak adjuk meg a szót. Thank you. So if you allow... Köszönöm szépen. Vezekatazsisztu kollégám fog a gázüzemű berendezésekről beszélni, és szívesen válaszolunk az esetleges kérdésekre is. Tökéletes. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Hogyha rátérhetnénk az első diára. Megpróbálom a lehető legrövidebbre fogni a mondandómat, de először is szeretném megmutatni, hogy hogyan is néz ki maga az eljárás. A gázüzemű berendezésekre vonatkozó irányelv egy keretet határoz meg a gázüzemű berendezésekre. A 90-es évek óta érvényben vannak ezek a rendelkezésekre, egy klasszikus új megközelítésű irányelvről van szó, klasszikus új megközelítésű jogi keretről, amely jól működött, most azonban felülvizsgálatra van szükség. Létezett egy tagállami munkacsoport, amely segítette a munkánkat, és az irányelv hatályba lépése óta létezett. A tagállami munkacsoportban zajlott viták során rengeteg problémát sikerült azonosítani az, az elmúlt években. Ez a munkacsoport egy külön csoportot hozott létre, egy task force-ot, amelynek a célja, hogy részletesen megvitassa a jelenlegi jogi keret felülvizsgálatának szükségességét, és ezzel párhuzamosan értékeltük a létező irányelv végrehajtását is. Mind a Task Force és a tagállami munkacsoport, valamint az expost értékelés eredményeit felhasználtuk, hogy konkrét hatásvizsgálati tanulmányt készítsünk arról, milyen problémákat kell megoldani, és ezzel párhuzamosan egy nyilvános konzultációt is lefolytattunk, hogy megkérdezzük a szereplőket, különböző tagállami hatóságokat, polgárokat, és mindenkit, aki érintett, hogy számoljon be a tapasztalatairól. Mindez beépült a bizottság hatástanulmányába, amely végül május 2013-ban azzal zárult, hogy a bizottság jóvá hagyta a hatástanulmány végső változatát, ezután a jog, jogalkotási szöveg megszövegezése következett, és megszületett ez év májusában a bizottsági javaslat. Kérem a következő diát. Három különböző területe van, terület van, amelyel foglalkozni kell. Az első természetesen mindig az új jogalkotási kerethez való hozzáigazítás. Az intézmények kötelezettségéről van itt szó. Köteleztük magunkat, hogy az összes standardizált horizontális rendelkezést, és előírást szemügyre kell vennünk, amelyek a 2008, 768 per 2008 LK e határozatban szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy az irányelvet felülvizsgálatakor összhangba kell hozni ezzel a határozattal, ide tartoznak a, tartoznak a horizontális fogalom meghatározások, a az üzemeltetők meghatározása rájuk vonatkozó kötelezettségek, és így tovább. Semmi különösebb problémát nem látunk a horizontális ö, dimenzióban, ami a gázüzemi berendezések irányelvének végrehajtását illeti, de mégis vannak bizonyos nyitott kérdések. Ami a gázüzemű berendezéseket illeti, nem láttuk azonban szükségét annak, hogy túllépjünk a az aktualizáláson, tehát az változások nem vezetnek be újításokat azon túlmenően, hogy összhangba hozzuk a szöveget a már említe, a már említett határozat és az árucsomaggal. Először is fontos látni, hogy a vállalatok számára semmi költségnövekedést nem azonosítottunk. Gyakorlatilag csak a kötelezettségek, betölt, kötelezettségeknek való megfelelésre vonatkozik mindez. Ezért szemszerűsíthető becslések nem születtek, csak is a minőségi változásra vonatkozó becslések. Ugyanakkor a KKV-kra sem hárul mindeközben járulékos teher, aránytalanul nagy teher, de a közigazgatás számára megállapítottunk bizonyos további költségeket, például Ami az ágazat specifikus kérdéseket illeti, miután megvizsgáltuk a szereplők válaszát, az érdekelt körök válaszát, azonosítottunk néhány olyan területet, amelyel konkrétabban kell foglalkoznunk a felülvizsgálat során. Az első, amely a szlájdon szerepel, a DN szerepel, az ágazat specifikus definíció bevezetése a szövegben. A jelenlegi irányelv egyik problémája az, hogy nincsenek konkrét fogalom meghatározások a felsorolt berendezésekre vonatkozóan, más ágazat specifikus fogalmakra is igaz ez a szövegben, tehát a jogbiztonság javítása érdekében Véleményünk szerint specifikus fogalom meghatározásokra van szükség a szabályozás szövegében. A második probléma, amelyel foglalkozni kell, javítani kell a definíciót, ami a tagállami kommunikációt illeti a gázüzemű berendezésekről. Már most kell tájékoztatást adni bizonyos dolgokról, bizonyos kérdésekről, de egyre több esetben szükség van arra, hogy további kötelezettségeknek tegyenek eleget a tagállamok. Emellett bizonyos rendelkezéseket is be kellett vezetnünk, amelyek a világosá teszik a gázüzemű berendezésekre vonatkozó irányelv és az energiahatékonyságra vonatkozó szabályozások közötti kapcsolatot tisztázzák. Úgy tűnik azonban, hogy nem kell túlmenni jelenlegi jogszabály szövegén, talán a fogalmazásban érdemes lenne néhány változtatást eszközölni, és kodifikálni kellene azokat a gyakorlatokat is, amelyeket már most is alkalmaznak bizonyos gyártók, ilyen például a kötelező kockázat felmérés és hasonlók, ezek az egyes függelékben szerepelnek. Ugyanakkor, ami a szabályozás hatáját illeti, fontos tudni, hogy a hatástanulmány elkészítésének folyamatában nem tudtunk azonosítani semmi olyan indokot, ami indokolná a hatály kiterjesztését. Tüzetesen megvizsgáltuk, hogy hogy is néz ki a helyzet azokkal a berendezésekkel kapcsolatosan, gázüzemű berendezésekkel kapcsolatosan, amelyek nem esnek a hatály alá jelen pillanatban. Sem kereskedelmi, sem biztonsági indokot nem találtunk azonban arra, hogy a hatályt kibővítsük, a hatály tehát mara, változatlan marad. Egy kivétellel egy 105 Celsius fokos hőmérséklet küszöbérték képezi a kivételt, ezt kivesszük a szövegből, azért, mert ez az érték, ez a küszöbérték, vagy határérték a nyomás kapcsolatos kockázatokra vonatkozik, és erre viszont már vonatkozik egy másik jogszabály. Tehát annak érdekében, hogy ne legyen harmonizációs ellentmondás, ezt kivesszük a szövegből. Ami a jogszabály által lefedett követelményeket illeti, úgy tűnik az eddig érvényben lévő szöveg már lefedi az összes lényeges elemet, Úgy látjuk, hogy nem kell az eddigi követelményeken túlmenően még specifikusabb megfogalmazásokat beépíteni a szövegbe, ugyanis vannak már specifikusabb jogszabályok, amelyek hatályba lépnek, vagy már hatályba léptek, úgyhogy erre sincs szükség. Szeretnék arról is beszámolni, hogy a nyilvános konzultáció során az érdekelt körök támogatták azokat a változtatásokat, amelyeket végül is eszközöltünk a szövegben, illetve a javaslatban. Nem fogom egyenként felsorolni a dián látható egyes elemeket, csak összefoglalóan annyit mondanék, hogy a válaszadók 75-76 a támogatta azokat a változásokat, amelyekre javaslatot teszünk. Miután azonosítottuk annak szükségességét, hogy bizonyos kérdéseket kezeljünk, azt követően tehát a következő lépés az volt, hogy a különböző opciókat megvizsgáljuk, megvizsgáltuk azt, hogy milyen politikai opcióval tudjuk a leginkább elérni a jelenlegi jogi szabályozás további javítását. Itt a következőket kell tudni ahogyan már jeleztem, a hatály, a kötelezettségekre vonatkozó szövegrészek és így tovább változatlanok maradnak. Az összes érintett fél, a gyártók, a bejelentett szervezetek, a hatóságok mind-mind változatlan marad. A gyakorlatban itt tehát arról van szó, hogy a jogszabály egyértelműsítjük, olvashatóbbá tesszük azt, érthetőbbé, továbbá összhangba hozzuk az NLF határozattal, de nem fogunk túlmenni azon, amit, amiről a jelenlegi gázüzemi berendezésekről szóló irányelv rendelkezik. Tehát a hatástanulmány azt a konklúziót vonja le, hogy semmi szignifikáns gazdasági, társadalmi vagy környezetvédelmi hatás nem várható attól, hogy felülvizsgáljuk a jelenlegi jogi keretet. Ezért a különböző opciókkal is, kapcsolatban is arányosan lehet eljárni, semmiféle számszerűsíthető különbséget nem látunk a különböző politikai, illetve szakpolitikai opciók között. Három opciónk van. Az egyik, hogy semmit sem teszünk, aztán van egy, másik, egy második opció, amely szerint megtartanánk jelenlegi formájában a jogszabályt, de új elemeket, új iránymutatásokat csatolnánk hozzá, a harmadik pedig az, hogy változtatnánk, módosítanánk az eddigi, eddig hatályban lévő szöveget. Konklúzióként 23 jogszabályt értelmező dokumentum létezik annak érdekében, hogy elérjük a célunkat, úgy tűnik, a hatástanulmány alapján elért, során elért eredmények alapján, hogy a jogszabály módosítására vonatkozó opció lenne a leghasznosabb. Tehát a jogalkotási opció az, az amit előnyben részesítünk, Ezáltal határozhatók meg legjobban a célok, ez szavatolja leginkább a biztonságot, jogbiztonságot teremt, a piaci felügyeletet is lehetővé teszi, emellett következetességet szavatol az ágazatokon átnyúlóan, és lehetővé teszi a jogszabály betartatását is. Ami az egyéb javaslatokat illeti, itt is úgy gondoljuk, hogy a szabályozás, illetve a rendelet a legjobb jogalkotási forma, amit itt alkalmazhatnánk. A rendelet hozzájárul az egyszerűsítéshez. Itt 28 az irányelv 28 nemzeti megvalósítása helyett egyetlen egy jogszabály létezne. Ez szavatolja a következetességet az ágazatokon átnyúlóan az NLF határozattal való összhangba a révén, szavatolt a jogbiztonság, nemzeti szinten nem lehet átfogóbb vagy szigorúbb szabályozásokat hozni, a rendelet maga az EU egészére vonatkozna, és ugyanakkor az új megközelítés minden jellege érvényre jut. Továbbra is különböző műszaki megoldásokat alkalmazhatnak a jár, gyártók, ugyanakkor azonban az összes ágazati struktúra is változatlan marad, és úgy látjuk, hogy a szubszidiaritás elvével sem ütközik mindez nem ütközne a szubszidiaritás elvével a rendelet, tehát a tagállamok továbbra is illetékesek a piaci felügyeletben, a jogszabály végrehajtatásában, és bizonyos követelményeket továbbra is saját maguk határozhatnak meg. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a hatástanulmányról, ezt követően pedig visszadom a kollégának a szót illetve az elnöknek. Itt befejeztem. Köszönöm. Catherine Styler a jelentéstevünk. Néhány kérdés vagy megjegyzés? Thank you, uh, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm ezt a, az előadást is, uh, ami alkalmat teremt uh, számomra, hogy hát fel is tehetnék akár kérdést, de igazándiból inkább elmondanám azt, hogy január 20-án van a fordítási határidő, és úgy tűnik, hogy ez talán be is lesz tartva. Az első vita magáról a jelentés tervezetről az február 24-én lesz. Én magam találkoztam és találkozom mindenfajta érdekeltek képviselőivel, a szervezeteivel, az árnyék előadókkal. Köszönöm a bizottságnak, hogy a közelmúltban, amikor találkoztunk, néhány kérdést megválaszolt. Röviden reagálok az előadásra. Alapvetően, ami a gázellátást illeti, egyre újabb gázelőállítási módszerek léteznek, beleértve a megújuló erőforrásokat is, és éppen ezért ezt, ezt kommunikálni kell a tagállamoknak. Amíg ezzel el nem kezdtem foglalkozni ezzel a témával, gyakorlatilag ez a probléma fel sem tűnt az én radaromon, tehát a gázellátásra vonatkozó információk fontosak. Emellett beszéltünk Döntöttünk a piacfelügyeletről, illetve a szabályok betartatásáról, ami szintén fontos kérdés, mert ez gyakorlatilag a gáz üzembiztonságáról és az energiahatékonyságról is szól ez a jogszabály. Mindkettő fontos fogyasztói szempontból akkor, amikor úgy döntenek, hogy egy ilyen terméket vesznek. 24-én, február 24-én majd eh, részletesen a jelentésemet ismertetni fogom, ezért itt most nem is mennék a részletekbe. Az, hogy eh, a rendelet, eh, az, hogy rendeletté válik ez a korábbi irányelv, ez jól indokolt, ugyanis a gázellátás biztonsága miatt kell ezt a meglépést, ezt a lépést megtenni. Ahogy az elnök is mondta, ebben az új eh, jogalkotási keretben egy sor jogszabálytervezetet együtt vizsgálunk. Ezek gyakorlatilag egy csomagot alkotnak, és éppen ezért koherensnek kell lennie a javaslatoknak. Köszönöm a kérdéssel töltött időt, és eh, kérdéseket várunk. Thank you. I'll go once through the shadows and then I'll come to the... Köszönöm. Először az árnyék előadók, és aztán pedig a parlament eh, hatástanulmány eh, egysége következik. Köszönöm, románul fogok beszélni, mert eh, rendkívül technikai, szakmai jellegű ez, az, ez, a, ez, az, ez a javaslat. Az irányelv amely a gázüzemi berendezésekről szól. Új szabályokat is meghatároz az ilyen berendezésekre. Ami a eset tanulmányt illeti, a, hasonló, bocsánat, a hatás tanulmányt illeti, az jól indokolja a szükségességét a módosításnak. A technikai jelleget, technikai megoldásokat illetően szabadságot ad a gyártóknak, ugyanakkor harmonizált szabványok jelennek meg a hivatalos hivatalos labban, amelyeknek betartása eddig önkéntes jellegű volt. Egy kérdésem van. Kérem, mondják meg, hogy a bizottság a nyilvános konzultációk, illetve tanulmányok alapján e, úgy gondolja-e, hogy a korábbi rugalmasság bármilyen kihatással volt-e a fogyasztók biztonságára? Amennyiben igen, milyen kihatása volt a fogyasztók biztonságára ennek a rugalmasságnak, és mindez hogyan viszonyul az egyes függelékhez? Köszönöm. Jakovic úr nincs itt. Ő lenne az ECR képviselője. Nincsen, nincsen SND sem. Az ALDE nem, Pascal nem felelős, a Dieter. Nem. Dieter először. Bo, uh, thank you very much and I would like to thank... Itt a bocsánat. Köszönöm. Szeretném megköszönni a bizottságnak az előadást. Igazándiból nem tudok még nagyon sokat mondani, mert nem lehetett még elolvasni Catherine jelentését. Ugyanúgy, ahogy a kábelpályákra vonatkozó, kötélpályákra vonatkozó anyagnál érdemes külön megvizsgálni a piacfelügyelet kérdését, azzal is egyetértek, hogy a rendelet, mint jogszabályi forma megfelelőbb, mint az irányelv, és remélem, hogy hamarosan el is lesz ez fogadva. Köszönöm. Van-e valaki még, aki szólni akar? Pascal, tessék. Köszönöm, Viki. Semmi probléma nincs eh, az anyaggal. Teljes mértékben megbízom a raportőrben. Várom az írásbeli eh, jelentést. Eh, biztos érdekes lesz. Köszönöm. Thank you. Köszönöm a parlament hatástanulmány egysége, nem tudom, akar-e most itt valamit hozzáfűzni ehhez. Alison, köszönöm. Először is elmondanám, hogy mit tesz a, mit csinál a mi egységünk a hatástanulmányokkal. Mi egy exante egység vagyunk, és megállapítjuk, hogy a bizottság hatástanulmányának mik az erősségei, illetve gyenge pontjai, és emellett általában egy rövid, rövid útmutatást adunk a témához, hogy hogy a képviselők könnyebben megfoghassák a javaslatokat. Mi nem értékeljük magát a bizottsági hatástanulmányt, hanem egész egyszerűen csak egy ellenőrző lista alapján pipálunk ki bizonyos tételeket. Ami itt ezt a ezt a hatástanulmányt illeti, ahogy a bizottság is mondta, itt a változások korlátozott volt, miatt a hatások is korlátozottak lesznek. A mi értékelésünk az, hogy az értékelés ebben az értelemben arányos, ki lehet emelni az érdekeltekkel való konzultációt, ami különösen széles körű volt, és amit úgy tűnik, hogy jelentős mértékben figyelembe is vettek, legalábbis a többi hasonló folyamathoz képest. Emellett hasznosnak találtuk a részletekbe menő lebontását a különböző érdekeltekkel megtartott konzultációknak. Az érvek, amelyeket felvonultatott a bizottság arra vonatkozóan, hogy irányelv helyett most rendeletre van szükség, szintén meggyőzőnek tűnnek. A gyengébb pontok nem túl jelentősek, E, inkább a szövegezés minőségére és az ismétlésre térnénk ki, amelyek megnehezítik egy kicsit a szöveg megértését. A probléma felvetés, mivel igazándiból nem is problémákról van szó, hanem e, e, olyan kérdésekről, amelyekkel a a jogszabály alkalmazás során találkoztak, kicsit konfúziót teremt, ugyanakkor összességében nem hat ki a minőségére az anyagnak. A, az egyes és kettes opció közti megkülönböztetés kicsit mesterkéltnek tűnik, de ez megint egy nem túl jelentős észrevétel. Nyilvánvalóan az opciók lehetséges az opciók közti eltérés, illetve a választási lehetőségek tényleg korlátozottak, mert vagy hozzányúlunk a jogszabályhoz, vagy nem. Alapvetően ez a két, jogszab, eh, két lehetőség van. Eh, a, az ex post eh, értékelésben az ex post értékelése kapcsolatban pedig azt tudnám kiemelni, hogy volt ilyen, és figyelembe vették, annak eh, eredményeit. Az Expost értékelés rámutatott arra, hogy a KKV-knál a végrehajtás eh, jelentősebb költséggel járt, eh, és most viszont a tervezett változások nem járnak jelentősebb végrehajtási költségekkel. Éppen ezért ebben az értelemben semlegesnek nevezhető, de az eredeti irányelv bevezetése annak idején a KKV-kat költségekkel terhelte meg. Nyilván ezzel lehetett volna még egy kicsit foglalkozni. A raportőr nem tudom, a, az egyéni védőfelszerelésekről beszéljünk? Azt gondolom, hogy igen, mert mondja az elnök, mert délután ön nem lesz itt, az árnyék előadók viszont valószínűleg itt lesznek két percet elveszünk Kárász úr jelentéséből, től, és odaadjuk, hogy az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos hatásvizsgálatot elemezze. Nos, ami a gázüzemű berendezésekhez való gázüzemű berendezésekkel való összehasonlítást illeti, az egyéni védőeszközök gyakorlatilag kiterjesztést tartalmaznak. Jelenleg van egy sor olyan termék, amelyre nem terjed ki a hatája a, az egyéni védőeszköz jogszabálynak. Itt viszont, itt viszont vannak bizonyos kesztyűk, amelyek jelenleg nem tartoznak a hatája alá, jövőben pedig oda tartoznak. Itt most nincs részletesen lebontva az érdekeltek köre, nem úgy, mint a gázüzeműeknél. Ott láttuk, hogy a KKV-k részt vettek és hozzájárultak itt az egyéni védőeszközöknél nem láttuk, lehet, hogy így volt, de jobb lett volna, hogyha ezt tisztázzák. Másik különbség az az, hogy az egyéni védőeszközök vonatkozásában nem volt formális expost értékelést, egy informális expost értékelés volt, amire utal a hatástanulmány, de formális formális elemzés nem volt. Ezzel már nem lehet mit csinálni, ezzel már nem lehet segíteni, de a jövőre nézve érdemes felvetni. Ami az egyéni védőeszközök hatásvizsgálatát illeti, tulajdonképpen ezen gyengeségek, gyenge pontok ellenére is egy nagyon hasznos hatásvizsgálatról van szó. Egész egyszerűen csak arra utaltam, hogy további információkra lehet szükség a bizottság részéről. Köszönöm, akkor erről majd délután beszélünk, mondja az elnök. Közben elérkeztünk a ma délelőtti utolsó napi rendi ponthoz, a REFIT, eh, célravezető és hatásos szabályozás program, helyzetkép és kilátások, ott már Karasz jelentése. Át is adom neki a szót. Ez eh, egy saját kezdeményezésű jelentéshez benyújtandó vélemény, a Júri a vezető bizottság, át is adom a szót Karasz úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Ezzel a témával kapcsolatosan az Európai Bizottság ma fogja a javaslatát bemutatni. Nekünk idézőjelben csak egy véleményt kell megfogalmaznunk, de hát ezt ugyanolyan komolyan kell venni, mint hogyha mi készítenénk jelentést. Az IMCO véleményre vonatkozó javaslatomban a leg... szólok azokról a területekről, ahol mindenképpen cselekedni kell. Ide tartoznak a hatástanulmányok, a konzultációk, a tagá... valamint az EU-s jogszabályok tagállami végrehajtása. Itt mindenek előtt az Európai Bizottság által készített áttekintésre támaszkodom a refitről. Úgy gondolom, a célra vezető és hatásos szabályozás olyasmivel, amivel folyamatosan foglalkoznunk kell, és a Costs of Non-Europe tanulmány kapcsán is oda kell erre figyelnünk. A 2004-es Monti program a belső piac megkötéseiről, és a Cost of Non-Europe tanulmány is olyasmi, amit mindig szem előtt kell tartanunk. 11 pontot javaslak először is. A az irányelvek és rendeletek mind hozzáadott értéket kell, hogy képviseljenek, el kell kerülni a fragmentáltságot, minden európai szabály esetén, új európai szabály esetén el kell törölni egy nemzeti szabályozást. Lehetőleg előre meg kell határozni a az európai cselekvés költségeit, ugyanúgy, mint a nem cselekvés költségeit is. Másodszorban újra vissza kell térni ahhoz az, az elvhez, hogy a KKV-knak biztosítunk előnyt, small businesses first, ezért a KKV tesznek meg kell maradnia. Harmadsorban az administratív eh, ráfordítások, amelyek eh, eh, az EU-s szintű szabályozáshoz kapcsolódnak, általában nemzeti szabályozás, nemzeti végrehajtáshoz kötődnek, el kell kerülni azt, hogy olyan szabályokat hozzunk, amelyek kevéssé hatékonyak, Továbbá a felhatalmazásos alapul és a végrehajtási jogi aktusok esetében minden esetben hatástanulmányt kell készíteni, akkor, hogyha ezek hatása számottevőnek tekinthető. A parlamentben, a frakciókban és az Európai Bizottságban is a felhatalmazás alapuló jogi aktusokkal foglalkozó munkatársak számát növelni kell. Fontos, hogy emellett közvetlen kommunikációra kerüljön sor az érintett parlamenti szakbizottságokkal is, hiszen máskülönben a delegált jogi aktusok miatt elvész a politikai konszenzus lehetősége. Ötöt sorban a 2003-ban megkötött intézményközi megállapodás a jobb jogalkotásról felülvizsgálatra szorul, mégpedig abban az értelemben, hogy a bevált gyakorlatokról szóló eszmecsere, Például a jogalkotási tervezés, a végrehajtás és így tovább delegált jogi aktusok révén szavatolt. Hatott sorban támogatom, hogy a Stoiber vezette csoport, nem tudom pontosan mi a neve, kapjon egy független tanácsadói mandátumot, és vegyen példát a tagállami legjobb gyakorlatokról is, az új Timmerman, Timmermans új alelnök alá tartozon közvetlenül ez a független csoport. Ő nem tudja helyettesíteni ezt a csoportot, de alá kell, hogy tartozzon ez. Hetet sorban az érdekelt körök meghallgatása, a velük való konzultáció minél előbb következzen be, legyen lehetőség szerint eredményes és hatékony, és biztosítani kell, hogy a kisebbségi vélemények is említés, megemlítessenek a végeredmény megfogalmazásakor. Továbbá a mérhetővé kell tenni az EU-s jogszabályok végrehajtásának költségeit is. A tagállamoknak kell ezt mérniük, és erről tájékoztatást adniuk, illetve beszámolniuk erről 9 sorban. A meghallgatások minőségére vonatkozó szabályok javítására van szükség, világos, precíz kérdésfelvetésre van szükség. Tizedik pont, a Your Europe portált úgy kell kialakítani, hogy időszerű, aktuális információkat adjon a KKV-knak, ez jelenleg nincs így, ezen változtatni kell, javítani kell ezen. 11. pont az Európai Bizottság az EU-s jogszabályozás további fitness csekjeit írja elő. Szerintem ezen túlmenően vizsgálni kellene azt is, hogy koherensen és szigorúan végrehajtják-e a hatályban lévő jogszabályokat, ilyen a Late Payments Directive. Itt késlekednek a tagállamok a végrehajtásban, ez rossz, mert ezáltal fragmentáltabbá válik a belső piac. Ezek az én javaslataim, ez az én 11 javaslatom a Júri Szakbizottságnak megfogalmazott véleményemen. Köszönöm szépen. Az a SZND részéről Jens Nielsen. Köszönöm szépen, svédül fog beszélni, vegyék fel a fejhallgatóikat. Először is szeretném megköszönni Karasznak a munkáját. Remélem, hogy jól együttműködünk majd a frakciók között a munkában. Nagyszerű, hogy a bizottság ilyenekkel foglalkozik. A regionális szakbizottságból van tap- tapasztalatom, amikor nagyon sokat vitatkoztunk erről. Egyszerűsítésre van szükség, el kell távolítani a, a felesleges jogszabályokat, amelyek már nem aktuálisak, csak ott maradtak átgondolt munkára van szükség azért, hogy hatékonyá tegyük azokat a jogszabályokat, amelyek csak megnehezítik a fogyasztók életét. Nagyon sok múlik az előkészítő munkán. A parlament egyértelmű, egyértelmű jelzést adott a bizottságnak erről. Az is fontos, hogy utókövessük a fejleményeket. Veszélyes lehet félreértelmezni a szabályszerűsítés fogalmát, hiszen nagyon könnyű azt átpolitizálni. Amikor Svédországban, saját városomban polgármester voltam, nagyon sokat találkoztam a cégekkel, úgyhogy megkérdeztem őket, hogy mi a problémájuk. Kiderült, hogy nem a önkormányzattal van problémájuk, hanem a szabályok egyszerűsítével ők egyes, egyes jogszabályokat szeretnének, meg eltávol, eltávolítani környezetvédelmi jellegűet, munka, munkajogi, jelet, munkajogi jellegűt, adójogszabályokat. Néha olyan dolgokat kérnek az emberek, amiért nem lehet ebben a vitában jót állni. Szociális, munkajogi kérdésekről van szó, aminek az a következménye, hogy az az érzésünk, hogy sokkal kritikusabbak vagyunk a refittel kapcsolatban nem az egyszerűsítésről van szó, hanem a politikai jellegről, ahol a szakszervezeti jogok, környezetvédelmi jogok meg, meg, megnehezítik a cikkek munkáját. A megoldás nem, arról, nem abban van, hogy ki, kivesézzük a, a szabályokat, hanem meg, megegyszerűsítjük őket. Kisvállalatok es, esetében jelentős változásokat ö, hoz, ö, érhetnénk el, akkor, hogyha a munkakörnyezetre vonatkozó szabályokat ö, egyszerűsítenénk. Azok a vállalatok, amelyek befolyásolják a munka, munkakörnyezetet, azok nagyon ö, aktívan dolgoznak, a, ö, náluk csökken a ö, táppénz, ezért versenyképesebbek, és ö, a kis cégeknél viszont, a KKV-knál, ahol ö, egyszerűsítjük a munkakörnyezeti szabályokat, az, az jelentős előrelépés jelenthet neki, nekik is. Nagyon remélem, hogy együttműködünk a három főpontban, a fogyasztói perspektíva, vezetőségi kérdés és a fogyasztói jogok kérdésében. Az EU jogszabály azt is előírja, hogy a tagállamoknak joguk van a saját jogszabályokat kialakítani az illető területen, de um, lehet a, a követelményeket e, fokozni akkor, amikor a, ez a versenyképességet erősíteni. És nem az IMCO feladata az, hogy a fogyasztók eh, joga, jogait eh, elősegítse, akkor, amikor erről, mint szakbizottság nyilatkozunk meg. Köszönöm. Could somebody start, please, taking a... Összeírná valaki, hogy ki szeretne hozzászólni? Maria is kért szót. Az ECR nevében én vagyok az árnyék előadó, meg néhány megjegyzést ennek. Először is köszönöm az előadó munkáját, nagyon fontos feladatot vállalt fel, és nagyon sok megjegyzésével egyetértek az egyszerűsítéssel, a KKV-k először programjával, azzal, hogy foglalkozni kell a késő fizetésekkel, elsődleges jogszabályokkal. Nagyon sok a közös pontunk, közös álláspontunk. Ami az egészet illeti, a refit, ezt tegnap az egész bizottságnak is elmondtam, nem csak az új jogszabályoknál kell alkalmazni, hanem a már meglévőknek is meg kell nézni, hogy megfelelnek-e a célnak. És a mi jogszabályokban az előkészítéstől a döntésig és a megvalósításig tartó folyamat, valamint a jogszabály alkotás utáni eh, eseményekben a refit ről az én frakciómnak az a véleménye, hogy az egész láncolatot kell megvizsgálni az előkészítéstől egészen a e, döntéshozatalig és aztán a felülvizsgálatig azért, hogyha a jogszabályokat fejleszteni akarjuk. További ötleteink is vannak, a regulatory offsetting, amelynek révén az új, új szabályokkal régieket megpróbáljuk megszüntetni azért, hogy az EU versenyképességét elősegítsük azért, hogy a szabályok arányosak legyenek, hogy folyamatosan a versenyképességre koncentráljunk szemben a világ más részével. Tehát, hogyha új szabályokat vezetünk be, és nem, nem azt mondom, hogy folyton ez legyen a hajtóerő, de folyton meg kell nézni a hatását annak, amit eh, elfogadunk függetlenség megtartása a hatástanulmányi testület körében nagyon fontos vitatéma. Többször láttuk a múltban is, hogy a hatástanulmányt a bizottság készíti el, és az igazolni próbálja azt, amit a bizottság szeretne mondani, tehát nem annyira független, mint amennyire azt mi szeretnénk ezért nagyon hasznos, hogy a parlamentnek is felállt a hatástanományi testülete, csoportja. Kivételek és könnyebbített eljárás nagyon fontos nekem. Bizalmat kell kiépítenünk mandátum során már itt az elején, és amikor a KKV-knak azt mondjuk, hogy segíteni akarjuk őket, akkor ezt próbáljuk meg is tenni. Olyan területeken, amelyeket ők a felső tíz legfontosabb vita témának tartanak. Delegált és megvalósítási jogi aktusok kapcsán az a véleményünk, hogy jobb jogszabály, jogszabályozási megközelítésre van szükség az elsődleges jogszabályalkotásban, különösen pedig fel kell hatalmazni a közvéleményt arra, hogy belenézzen a javasolt jogi aktusokban, mielőtt azt ők készként megkapják. hatások értékelése, végrehajtása is célja a terek könnyítések. Nagyon sokat dolgoztunk az előző parlamenti ciklus elején, és különféle jelentések születtek erről a jogszabályi keretről. Nem lenne tehát szerencsés, hogyha elfelejtkeznénk arról, amelyet a parlament már megszavazott. Remélem, hogy a jelentés nem csak a nagyszerű munkára világít rá, hanem azokra a kérdésekre is, amelyekről már beszéltünk, a megvalósítás, a megvalósítás nyomon követése, eh, értékelések. Eh, ebben a házban nem feledkezhetünk el a korábbi munkáról, és folyamatosan ellenőrizni kell, hogy milyen következményei vannak, és hogyan járulhatnak hozzá a munkahelyteremtéshez nem akarok erről többet elmondani, de nagyon szívesen átadom bárkinek, aki szeretne a határidő előtt belenézni. Köszönöm. Ulla Antonász következik. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni az előadó kiváló munkáját, ami rövid és pontos is. Teljesen egyetértek azzal, hogy a szabályokat le kell építeni, különösen a KKV-k esetében. A KKV-k képezik a, az európai gazdaság gerincét, és az európai munkaerőpiac gerincét is, ugyanígy. Mindannyian nagyon keményen dolgozunk azért, hogy a növekedést újra beindítsuk, és a munkahelyteremtés nek lendületet adjunk Európában, ezért a dereguláció nagyon fontos a KKV-k számára azért, hogy a munkahelyteremtést és annak potenciáját alátámasz, alátámaszthassuk. Nagyon fontosnak tartom még azt, hogy a deregulációs munkában különféle érdekelt feleket is megkérdeztünk, cégeket, KKV-kat, nagyon fontos, hogy jövőbeli munkában is kikérjük az ő véleményüket. Egyetértek azzal, amire ön rámutatott, hogy szükség van a gold plating elkerülésére, az európai jogszabályok nagyobb jelentőségére megte- megteremtésére. Én Dániából jöttem, ahol gyakran megtörténik ez kapt, nemrég rá, látogattak, most látogatókat kaptunk KKV képviselőktől Dániából, itt ülnek mögöttünk, és akkor megkérdeztem az ő, őket, hogy mi a legfontosabb az Európai Parlament munkájában. Azt mondták, hogy három prioritás van, az egyik a dereguláció, a dereguláció, és az utolsó a dereguláció. Másokhoz hasonlóan én is sokat várok az a, új, újonnan ki, ki, kinevezett bizottsági alelnöktől, Timmermans úrtól, és sok lehetőséget látok abban, hogy, hogy a delegurációra koncentrálunk, valamint a jobb jogszabályokat próbáljuk megteremteni. Ahogy az AD, az AD árnyék előadójaként örömmel várom az előadóval való munkát. Köszönöm szépen. Dennis de Jong Nincs itt? Szaka, uh, ön helyettesíti? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. A jogi szakbizottság tagja is vagyok, és mint ilyen üdvözlöm ott már Karasz kolléga szavait, igyekezni fogok a júri szakbizottságban képviselni mindazt, amit elhangzott. Ez az értékelés mindannyiunk számára prioritás. Jorova biztos az, hogy meghallgatásakor rákérdeztem a refitre, és ő ezt saját prioritásaként emlegette. Úgyhogy remélem sikerül a bizottsággal is nagyon jól együttműködni a téma kapcsán. Köszönöm. Mrs köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az összefoglalást Kereszó részéről. Az INTA, illetve a kkv vonatkozó Intergroupnak a tagja is vagyok, sokat beszéltünk az érintettekkel is, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon jónak tartom a javaslatokat. Amit meg szeretnék említeni, az az, hogy a munkáknak semmi eredménye nem lesz, hogyha nem készülnek megfelelő tanulmányok. Amikor a véleményünket kikérték, akkor a KKV-k száma még viszonylag alacsony volt, illetve a, K- a tanulmányban szereplő KKV-k aránya mindössze 40%, százalék, miközben Európában a KKV-k részaránya 90 százalékos. Nem tudom, hogy így milyen értelme van egy tanulmánynak. Fontos, hogy az EU-s jelenlétnek megfelelő számban kérdezzék meg a tanulmányok elkészítésekor a KKV-kat. Aztán a kisvállalkozók, kisvállalkozásokra vonatkozó intézkedéscsomag, a Small Business Act, ezzel kapcsolatosan nagyon különbözőek a tapasztalatok a tagállamokban. Sajnálom, hogy előzetesen nem ellenőrzik az esetleges hatásait egy-egy jogszabálynak. Én régen kormánytag voltam, és hát látható volt a számomra világosan, hogy minden minisztérium a saját területén szeretne szabályozást látni, és amikor a KKV-kre vonatkozó jogszabály elfogadása került sorra, akkor nem felt, akkor konzultálni kellett az összes érintett többi minisztériummal, de ez nem történik meg mindig. A szabályozás, a túlzott szabályozás elkerülése helyett sajnos sokszor éppen, hogy túlszabályozunk, nem vagyunk sikeresek ezen a téren. Karasz úr nagyon jól fogalmazott a nyolcas pont alatt, minden egyes alkalommal meg kell vizsgálnunk, milyen költségekkel jár a szabályozás, és milyen költségekkel jár a szabályozás hiánya is. Meg kell néznünk, hogy valóban célt érünk el a szabályainkkal, ez egy további szempont. Nem szabad csak szlogenként, szlogenként felhasználni a KKV-kat. Én ismerem önt, Kerasz úr, tudom, hogy ön valóban megpróbál lendületet adni a jobb szabályozás témakörének. Tudom, hogy a bizottság is ezen munkálkodik. Sajnálatos módon az Európai Uniónak ezzel kapcsolatosan ténylegesen problémákkal kell szembenéznie. Én úgy érzem azonban sajnálatos módon, hogy nem kaptam igazi válaszokat, érdemi válaszokat a bizottságtól. Mi a helyzet a KKV-kkal? Ha tényleg olyan rossz a helyzet, milyen intézkedéseket javasolnak? Erre nem kaptam választ rengeteg szabályunk van, vannak olyan szabályok, amelyeket felül akarunk vizsgálni, új jogszabályokat is akarunk hozni. Én azt akarom, hogy a végeredmény pozitív legyen a KKV-k számára. Köszönöm. Evelyn Gephardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Karasz úrnak a munkát. Azt hiszem, hogy a KKV-k témája kiemelten fontos téma. Az imént még utána néztem még egyszer a témának, mert egy kicsit megdöbbentett engem, hogy milyen fogalmakat használnak. Csak is kizárólag a deregulációról beszél itt mindenki, de hát a refit nem erről szól, hanem a jobb szabályozásról. A kettőt nem szabad egymással összekeverni, hiszen a dereguláció lehet, hogy pont az ellentétét jelenti a jobb szabályozásnak, mert lehet, hogy pont azt eredményezi, hogy a 28 tagállamban külön-külön szabályozás jön létre ez a, egy azon dologra, egy egységes EU-s szabályozás helyett. Ezt is látni kell, és talán ez is a legfőbb kérdés ebben az összefüggésben. Egyet értek a frakcióbeli kollégáimmal is, ami ezt a kérdést illeti. A második dolog, amire ki szeretnék térni a hatástanulmányok területe, a hatásvizsgálatok, ezt nagyon fontosnak tartom, erről többen is szóltak már egyébként is. Nagyon lényegesnek tartom, hogy jó, de semleges hatástanulmányok, hatásvizsgálatok készüljenek. És amiről mindig mindenki megfeledkezik, azok a szabályok, amelyeket Európai Uniós szinten létrehozunk, azokat nem csak a vállalkozásokra nézve hozzuk létre, hanem azok a polgárok érdekeit is kell, hogy szolgálják. Ezért fontos, hogy a hatásvizsgálatokba bekerüljön a polgárok életére gyakorolt hatás mérése is. Mit jelent ez a számukra a munkajog, a környezetvédelem, a fogyasztóvédelem területén, és így tovább még sorolhatnám. Tehát igen, hatásvizsgálatokra szükség van a KKV-k részére, a gazdasági szereplők részére, de a polgárokra nézve is hatásvizsgálatokat kell készíteni a társadalom egészére. Ezzel még gond van, itt még sokat teendő. Egy harmadik dolog, amire kitérni Karasz úr, és itt gondom van az ön javaslatával, az a benyomásom, hogy gondolom nem szándékos ez az ön részéről, de egy abba az irányba megy el a szöveg, hogy az intézményeket befolyásolhatják adott esetben az érdekelt körök. A politikának függetlennek kell maradnia, és tudjuk, hogy az érdekelt körök, a szereplők, bármilyen területről érkezzenek is, különböző befolyásolási lehetőségekkel rendelkeznek, tudnak befolyást gyakorolni az intézményekre, főként ha finanszírozásról van szó. Ha ön azt mondja, hogy már a jogalkotás legelején be kell vonni az érdekelt köröket, az érintetteket, akkor tartok tőle, hogy pont ellentétes hatást érünk el, mint amit szeretnénk, mert el tudom képzelni, hogy a nagy ipari szereplők, nagy gazdasági szereplők nagyon könnyen tudnak befolyást gyakorolni majd az egyes jogalkotási javaslatokra, miközben például a szakszervezetek, a foglalkoztatottak érdekképviseletei nagyon nehéz helyzetbe kerülnének ezáltal. Úgyhogy itt szerintem még javítani kell a szövegen. Köszönöm. Gospa predsedujoča, hvala za eh, besedo. Tudi sam. Köszönöm, elnök asszony. Én is megköszönöm az előadónak a javaslatait, gondolatait. Nálunk a zöldeknél megértésre talál, ugyanakkor szeretnénk, is, szeretnénk kiegészíteni is azt, amit mondott. A Dán kollega azt mondta, hogy egyszerűsíteni kell, és még egyszerűsíteni. Azt gondoljuk mi is, hogy az egyszerűsítés valóban nagyon fontos. Nemzeti szinten nagyon gyakran halljuk azt a kritikát, hogy túlszabályozás van. A dereguláció azonban szintén jár következményekkel. Az egyszerűsítés vagy dereguláció szintén költséges lehet, oda kéne figyelni, hogy ne legyen túl költséges. Nyilván részletek az érdekesek itt. Azt kell megakadályoznunk, hogy a dereguláció ürügy legyen arra, hogy bizonyos jogokat elvegyünk, foglalkoztatási jogokat, TB jogokat, bizonyos alapvető környezetvédelmi értékekben és standardokban is meg kell e állapodnunk, fogyasztóvédelmi standardokban meg kell állapodnunk, különösen ami az élelmiszeripari termékeket illeti, de más termékeknél is. Úgy gondolom, hogy az ajánlásainkban meg kell találni az egyensúlyt, egyfelől az egyszerűsítés, másfelől pedig a szükséges szabályozás között. Konkrétabban, hatos pont, a raportőr jelen, javaslatai között ott az érdekeltekre utal, a stakeholderekre, na most én ezt kiterjeszteném a szakszervezetekre, illetve a fogyasztóvédelmi szervezetekre is. Mert amikor egy jogszabály készül, akkor a konzultáció ki kell, hogy terjedjen az összes érdekeltre, érintetre, tehát mindenkire, akit bármilyen módon érint a jogalkotási szöveg. Amikor pedig hatást vizsgálunk, akkor arra kell odafigyelni, hogy a, az alkalmazott kritériumok helyesek legyenek. Mert hatást elemzünk, ez jó dolog, ugyanakkor a hatásokat megfelelő kritériumok alapján kell, kell, eh, kell elemezni, mert különben nem ér semmit a hatástanulvány tehát a jogszabály céljában és módszerében legyen helyes, ugyanakkor ne ássa alá a jogokat, illetve az azokat biztosító jogszabályokat. Tehát a kritériumok rendkívül fontosak. Köszönöm Catherine Stryler, és még egy képviselő, és aztán végére érünk a listának. Köszönöm, elnök asszony. A Refit program gyakorlatilag tényleg a legfontosabbak közé tartozik. Elég sokat beszéltünk erről, különösen amikor a gold platingről beszélünk, arról, hogy a tagállamok a az EU jogszabályon túlmutatóan szabályoznak, és gyakorlatilag ezzel tovább terhelik a vállalkozásaikat, és gyakorlatilag ez egy része, ez is része annak, hogy ha kudarcot vallunk, akkor Európára toljuk az okokat, a felelősséget, a sikert viszont mindig a tagállamok maguknak vindikálják. Vegyük például a késedelmes fizetésről szóló irányelvet az előző jogalkotási ciklusban. Ezt a jogszabályt a KKV-k támogatták. Nagyon fontos volt, hogy megszülessen. És aztán, amiután elfogadtuk ezt a nagyon fontos jogszabályt, ezt nem tartatják be a tagállamok de először is nyilván át kéne venni, végre kéne hajtani, és utána ellenőrizni a végrehajtását. Tehát a gyakorlati gyakorlati megoldásokra is oda kell figyelnünk, különösen a tagállami szinten, azért, hogy a jogszabályon való túlterjeszkedést, a gold platinget elkerüljük. A végrehajtás ellenőrzése, a, a, a érvényre juttatása, az enforcement, az, az viszont nagyon fontos. Ugyanis vannak olyan dolgok, amiben a KKV-k minket támogatnak, amikor meghozzuk a jogszabályt, de a végrehajtás tagállami szinten nem megfelelő. Tehát ezen területeken én nagyon örömmel működök, egy, nagy örömmel működök együtt mindenkivel. Tudjuk azt, hogy az egységes piac az egy jogszabályrendszerrel egy nagy előnyt adhat nekünk, a, annak alternatívájával a 28 szabályrendszerrel szemben. E, azt gondolom, hogy az érdekeltek kérdésköre az, hogy őket is meghallgassák, és hogy ne csak a vállalkozókat értsük, értsük érintettek alatt, ez nagyon fontos észrevétel volt. Köszönöm. Timmermans e, úr e, azt tweetelte nekem, hogy rendkívül fontos a jelenlegi jogszabályok végrehajtására is kitekinteni, illetve azt, hogy a Refit erről szól, és én pedig azt mondtam, hogy ezért is érdekel bennünket ez a téma. Úgy tűnik Timmermans úr webstreamingen hallgat bennünket. De azt gondolom, hogy bármi, ami a jobb párbeszédre sarkal bennünket, az dicséretes. Először is nagyon szépen köszönöm a rendkívül konstruktív hozzászólásokat. Egyik hozzászólásnál sem éreztem azt, hogy az én szándékaim, illetve a javaslatok között, kollégák javaslatai között ellentmondás lenne. Úgy érzem, a kollégák csak szükséges kiegészítésekre mutattak rá. Négy kérdéskör van itt. Az egyik a dereguláció, egyszerűsítés és jobb jogalkotás fogalmak közötti kapcsolat. Itt nem lehet ellentmondás. Hatékonyságról, jobb jogalkotásról van itt szó. A másik az, az eszközök, a dereguláció alatt egyébként sem a renacionalizálást értjük, hanem a hatékonyság növelését a jobb jogalkotás által, és itt európai jogalkotásról van szó. Úgyhogy a módosítások révén még valamilyen módon tisztázni kell ezt a kérdést. Kérdést, tehát, hogy a dereguláció és az egyszerűsítés a jobb jogalkotást kell, hogy szolgálja, és itt nem lehet ellenmondás a kettő között, és mindez nem vezethet ahhoz, hogy újra nemzeti szintű szabályozás történjen EU-s szabályozás helyett. Hatásvizsgálatok, ez a másik nagy kérdéskör, nyilván nem lehet itt csak a KKV-kra és vállalkozásokra összpontosítani, ez egy túl szűk meghatározás, a polgárok, fogyasztók gyakorolt, polgárokra, fogyasztókra gyakorolt hatást is mindig mérni kell, tehát pontosítani kell, hogy a hatásvizsgálat kire, kikre is vonatkozik pontosan. A harmadik terület a stakeholderek, az érdekelt felek bevonása. Nekem soha nem az volt a szándékom, hogy a jogalkotó helyett az érdekelt felek, a szereplők döntsenek. Amikor a hatásvizsgálatot, mint olyat definiáljuk, meghatározunk, akkor kell ezt is meghatározni, hiszen Azért végeredményben a szereplők, az érdekelt körök azok, akik a következményeket viselik, úgyhogy ezen még csiszolni kell, pontosítani kell. A negyedik pont pedig bizonyos követelmények pontosítása. Kérem, hogy ezekre vonatkozóan nyújtsanak be módosításokat a kollégák. Mindegyiket igyekszem majd beépíteni, figyelembe venni, hogy ezáltal pontosabbá, jobbá váljon a szöveg, Remélem jó lesz az együttműködés. Köszönöm szépen. Um, Elnök, a módosítók benyújtásának határideje december 10. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek és minden jelenlévőnek, elnézést egy kicsit később végzünk. Köszönöm ezt a kiváló egyeztetést, délután találkozunk.